Megnyitom a Kont bizottság mai ülését, mindenkit szívesen üdvözlök. Remélem, hogy kellemes pünkösdi hétvégéje volt mindenkinek. Az első napirendi pontunk a napirend jóváhagyása, és Skilakakis képviselő kért szót. Uh, on, dear chairman, dear colleagues, on behalf... Kedves kollega, kollégák, kedves elnök úr, az ALDE nevében azt szeretném javasolni, hogy holnap a Marinescu jelentésről szóló szavazást halasszuk el délelőtt. Meg is mondom, hogy miért. Az atomerőművek bezárásához nyújtott pénzügyi segítség a téma. Nem kaptuk meg a szavazólistát, kompromisszumos módosítókat, ezért uh, holnap nem hiszem, hogy uh, ezt a munkát el tudjuk időben végezni, holnap reggelig a szavazásig. Köszönöm, Skilakakis kolléga a Marinescu jelentést. Uh, tehát szeretnék elhalasztani, szeretném megkérdezni, hogy van-e felszólalási igényehez, Gressle asszony. Köszönöm. Skilakakis kolléga, ugyan ez a helyzet nálunk is, nagyon szívesen támogatom. Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni, hogy van-e további jelentkező? Nincsen. Akkor most szavazunk a szavazás elhalasztásáról. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Tehát akkor ezt eldöntöttük. Szeretném megkérdezni, hogy van-e a napirendhez még valamilyen módosítási igény? Nincsen akkor így a módosított napirendet elfogadjuk. Szeretnék utalni arra, hogy az ülés az interneten webstream formában hallgatható. Most pedig áttérünk a jegyzőkönyv elfogadására. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a jegyzőkönyvhöz valami megjegyzése. Éppen kaptam egy utalást, hogy ma nincsen finn tolmácsolás, igaz? Nem probléma? De különben angolra is váltatok, de ért németül is. Gibt es svédis? Svéd van, holnap van finn is? Ma holnap már lesz finn. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e módosítási igény a 2012. április 23-24-i ülési jegyzőkönyvéhez. Nem látok változtatási óhajt. Tehát akkor így elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Akkor áttérünk a szavazásra. Akkor áttérünk a szavazásra. zwar steht... Tehát Stafakakis jelentésről szavazunk. Egy véleményről van szó. Szeretném megkérdezni, hogy kérje valaki a szót? Nem kéri. Akkor már csak a megfelelő szavazási lista kell, és akkor minden nagyszerű. Rendben, akkor kezdjük. A hetes cikk más kettes módosító ki támogatja, az emelje fel a kezét. Ellenpróba, tartózkodás. Elfogadtuk, így. Akkor a kettes, az egyes kompromisszumos módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk. Akkor így a tízes és a hármas oka fogyott, a 11-es módosítót ki támogatja, azt kérem, hogy emelje fel a kezét, ellenpróba, tartózkodás, akkor néhány ellenszavazattal elfogadtuk, 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, akkor egyhangulag elfogadtuk. Négyes módosító. Szavazhatunk az egészről blogban? Nem hiszem. Akkor a négyes Stavrakakis módosítója kitámogatja, kiellenzi kitartózkodik, akkor elfogadtuk 13-as módosító mellett, ellen, tartózkodás, akkor a többség elfogadta. Na most, az ötöstől kiindulva a nyolcasig szavazhatunk blogban. Igen? Vagy nem megy? Jó, akkor az ötös módosító mellett ellen tartózkodás a 9-es mellett ellen tartózkodás Az ötöst, ötöst elfogadtuk. Tehát akkor a kilences mellett ki van még egyszer? Ellene? tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk. Az egyes okafogyott a hatos mellett ki van? Ellenszavazat, tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk. A 14-es módosító mellett ellene tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk. A 7-es módosító ellene neki van, kitartózkodik, azt elfogadtuk. 8-as módosító ellenszavazat, tartózkodás, ezt is egyhangulag elfogadtuk. Tehát most az egész véleménytervezetről elektronikusan kell szavaznunk, megnyitom. Zárom az elektronikus szavazást. Gressle asszony. az elektronikus szavazás. Valaki szavaz még? Nem. Akkor lezárom az elektronikus szavazást. Egyhangúak. 19. Nincsen ellenszavazat, nincsen tartózkodás. Gratulálok Jorgos Stavrakakis előadónak. Szeretné átvenni a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, igazából csak köszönetemet szeretném kifejezni minden kollégámnak, akivel együttműködtünk. Köszönöm szépen, Jorgó! Akkor most a szavazás végén vagyunk, és áttérünk az ötös napi rendi pontra. Itt költségvetési szabályokról van szó. Crescencio de Vellini a kont részéről, és Ingeborg Gressle a kont részéről, illetve a Költségvetési Bizottság részéről társelőadó. Nagyon fontos anyag ez számunkra, és most akkor megkérdezem Vellini urat és Kreszle asszonyt, hogy szeretnének a hozzászólni. De Vellini, Rivellini kolléga. De Rivellini lesz uh, äh, Rivellini úr Gressle asszonynak adja át a szót, átadom. Köszönöm szépen, elnök úr. A tárgyalások döntő szakaszába léptünk. Pénteken lesz a következő politikai háromoldalú egyeztetés három órán keresztül, és köszönjük szépen a kollégáknak, akik kitartottak, Jens Geyer és Jan Mulder. Ők Jövő hét pénteken 14 további nyitott kérdést kellene tisztáznunk. Olyan kérdések ezek, amelyeket Ivanova kolléganő elnöklésével már egyszer megbeszéltünk. Egy nagyon jó kis találkozó volt ez, de mindenki még mindig, senki sem tárta fel a kártyáit, és minőségileg és méretben is teljesen eltérnek ezek a nyitott kérdések. Vannak olyanok, amelyek még teljesen nyitottak, és vannak olyanok, ahol csak a részletkérdéseket kellene már tisztázni. Holnap este kapja meg a pénteki mandátumát az elnökség. Ez már eddig is probléma volt. Sok technikai jellegű háromoldalú egyeztetésnél már megmutatkozott az, hogy a soros elnökségnek egy nagyon szűk mandátuma van, amely nem biztosít számára túl nagy mozgásteret. A szakbizottság számára a mentesítés az egyik legfontosabb kérdés. Három cikk tartozik ide, és a legutóbbi háromoldalú egyeztetés alkalmával egy olyan javaslatot terjesztettünk elő, amelyben az egyes intézmények igazgatási autonómiáját tiszteletben tartjuk ugyan, de kimondjuk, hogy a bizottság számára bizonyos információkat rendelkezésre kell bocsátani. Volt egy technikai előkészítő találkozónk péntekre vonatkozóan, és úgy gondoljuk jelen pillanatban, hogy a tanács ezt nem fogja ezt a javaslatot elfogadni. Hogyha a tanács a költségvetési rendelet jelenleg érvényben lévő megfogalmazását részesíti előnyben, akkor az azt jelenti, hogy nekünk az EU-s költségvetés számára is egy mentesítésről szóló szavazást kell szerveznünk, és ez az általános költségvetés ugye a különböző intézményekből, ügynökségekből is áll, tehát sok-sok pontból. Számunkra egyfajta szervezésbeli változást jelentene mindez. A többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos pontok mind nyitottak egyenlőre, ezek ugye a költségvetési rugalmasságra vonatkozik, mi történjen azokkal a pénzekkel, amelyek megmaradnak. Olyan, ez, ez hangban van azzal, amit az állam és kormányfők mindig javasolnak, és a végrehajtásnál azonban mindig bökkenők vannak, lehet, hogy az állam és kormányfőknek a saját hivatalnyakkaikkal kellene itt megállapodniuk. Akkor a 12 kérdése, Az ideiglenes 12. kérdése, ami ugye egy ideiglenes átmeneti költségvetés, itt is különböző intézkedéseket javasolunk. A megosztott irányításról pénteken beszélünk, majd abból indulok ki, hogy itt is lesz majd előrelépés. A technikai találkozón a Multi-Donor Trust Funds kapcsolatos konkrét megfogalmazásról is beszéltünk. A bizottság önmaga lenne az, aki ezeket a pénzeket, a szobaforgó pénzeket felügyeli. A tanács egyelőre akadékoskodik, hát komplikáltabban már nem is alakulhattak volna a dolgok, mert a tanács azt gondolja, hogy a többi nemzetközi szervezet jobban végzi a dolgát, mint a bizottság. Én sosem hittem ebben, és a tanács nem is akar lehetőséget adni a bizottságnak, de mi ebben nem megyünk bele. Mi azt akarjuk, hogy a bizottság igenis beleszólhasson a pénzek elosztásába, és azt akarjuk, hogy a parlamentnek is legyen beleszólási joga, és szeretnénk a felügyelő tanácsban is egy mandátumot, egy helyet a magunk számára, és ne csak a tanácsnak legyen ilyen. Ami az épületeket illeti, valamint a hozzáadott értékadó kérdését, itt a tanácsnak továbbra is vannak fenntartásai, és nyitott kérdés a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. A múlt héten született több új szövege, és nyilatkozat, ezeket átnéztük. Viszonylag derülátó vagyok, továbbra is azt szeretném, hogy legkésőbb a szeptemberi plenáris ülésen szavazzunk az eredményekről, mert ezek nagyon fontos alapszabályok a jövendő többéves programokra vonatkozóan, fontos, hogy mielőbb végezzünk ezzel a munkával. Június 12-én is lesz egy találkozó, nem csak június 1-én, és fontos, hogy ott aztán a dolgok végére érjünk, és optimista vagyok, úgy gondolom, el is érjük ezt a célt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gressle asszonynak. Rivellini kolléga, lenne valamilyen kiegészítése? Nos, azt gondolom, Greszlasszony tulajdonképpen már mindent elmondott, amit el kell mondani, és elég világos is volt mindaz, amit mondott. Csak meg szeretnék erősíteni valamit, amit már elmondott, ami a 155-ös cikket illeti, tehát a pénzek közös kezelését. Fontos, hogy egy olyan megközelítést találjunk, amely eleget tesz a tagállamok szükségleteinek is. Úgy gondolom, itt-ott még vannak nyitott kérdések ebben az ügyben. A különböző finanszírozási eszközök is nagyon fontosak, 130-as, 131-es cikk. Természetesen figyelembe kell venni a többéves pénzügyi keretet is, amikor ezekről a cikkekről van szó, és fontos, hogy az említett cikkek tehát összhangban legyenek a többéves pénzügyi kerettel. Tovább dolgozunk a nyitott kérdéseken, és köszönöm szépen a parlament minden munkatársának, aki nagyon keményen dolgozott. Úgy gondolom, nagyon jó volt az együttműködés. Köszönöm szépen Rivellini kollégának. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság nevében szeretnék én is köszönetet mondani kollégáinknak, a két társjelentéstevőnek az eddigi munkáért, és köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is természetesen. Több technikai trilógus is volt már eddig, és a politikai trilógusok esetében igen nehéz feladat előtt állunk, eredményre kell jutnunk, de Gressle kolléganő joggal utalt arra, hogy a labda most a tanács térfelén van, nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni, és azt hiszem elérkezett az ideje annak, hogy egy nyilvános szakbizottsági ülésen ezt még egyszer világossá tegyük. Egy olyan költségvetési rendeletet szeretnénk látni, amely lehetővé teszi a hatékony ellenőrzést, főként a megosztott felelősség vagy hatáskörök területén a felelősség másra történő áttolását, átruházását megakadályozza, világosan megjelöli a felelősségi köröket, ami a közpénzek hatékony elköltését illeti, és nyilvánvaló, hogy ez a tanács és a tagállamok érdeke is kell, hogy legyen. Ezért a következő trilógusok alkalmával mindenképpen szeretnénk megállapodni a tanácssal, annak érdekében, hogy első olvasatbeli megállapodás születhessen, hiszen a többi szakbizottság várja jelenleg, hogy a különböző ágazati szabályozások a költségvetési rendelet alapján megszülethessenek. Növekszik tehát a nyomás, de fontos, hogy higgadtak maradjunk, ugyanis a költségvetési rendelet, valamint a közpénzek hatékony, szabályszerű elköltése, kiadása az adófizetők érdeke, és itt mi vagyunk ugye az adófizetők szószólói. Szeretném megemlíteni azt is, hogy úr kolléga és én közösen szeretnénk egy közösülést szervezni a Költségvetés ellenőrzés és Költségvetési Szakbizottsággal, illetve szerveztünk már ilyet, és ennek az eredményei is rendkívül fontosak a munkánk során. Ejjele Szender, majd Odi kolléga következik. Ejjele Szender, asszony. Mm, eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönet mondani mindkét kollégának, akik ehhez a dossziéhoz hozzáfűztek fontos információkat, ha nem tévedek. Hét hónapja folynak a tárgyalások. Koreper 2 ben is járt már ez, és más csatornákon is folyik. A kérdés az, hogy mikor tudjuk már végre egyszer mindenkorra lezárni ezt a kérdést. 47 jogalkotási aktusról beszélünk, amelyről szavaz az EP. a 2011 és 2020 közötti költségvetés szabályával kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb megszületne ez a rendelet, a számbevőszéket, az Európai Bizottságot és másokat, mi szakbizottságunk arra kérte, hogy a jogalkotási alapot eh, minél hamarabb fektesse le, a javaslatokat minél hamarabb nyújtsa be, hiszen <clears throat> ez egy hosszadalmas folyamat. Sajnos most olyan helyzetbe kerültünk, hogy a mentesítésen túl menően azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé ma úgy éreztem, hogy magamra maradtam, bár még nem voltam szó szerint egyedül, mégis a tárgyalási folyamat, mint hogyha nyúlna, mint a rétes tészta. Ezért a kérdésem a következő, mikorra várható, hogy pénzügyi rendelet életbe lép? Folynak a tárgyalások, mint ahogy azt említettem, a 2013-14-es költségvetésről is, és hogyha a pénzügyi szabályokat rágjuk át, akkor az valószínűleg kihatással lesz a mentesítés folyamatára is. Jó lenne most már végre tisztán látni ez ügyben. Olyan szabályokon dolgozzunk, amelyek különböző területeken lesznek alkalmazandóak, túlmutatóan azon a túlmenően azon tárgyalásokon, amelyeket most folytatunk kétszer is késedelmet szenvedett a folyamat sajnálatos módon. Azt szeretném tudni, hogy van-e végre céldátum, van-e végre egy olyan dátum, amelyre várhatjuk az egész folyamatnak a lezárultát. Hiszen még el sem kezdtük az igazán részleti kérdések kidolgozását. Az ágazati költségvetésekkel is voltak problémák, vannak bizony, hivatkozások bizonyos cikkekre, amelyek még nem kerültek véglegesítésre a rendeletben, ezzel pe pedig e, igencsak problémás helyzetbe kerültünk, hiszen egy csomó függő kérdés maradt. Egyébként mondhatnánk, hogy na jó, így csináljuk, így járunk el, kész, pont. És akkor a szabályoknak kell igazodniuk ahhoz, amit eldöntöttünk. Tehát az alapvető kérdés az az, hogy mikor. <clears throat> Nem kevés időt és energiát fordítottunk már ezzel tárgyalásokra, hét hónapja folynak ezek, ahogy említettem. Eljön az a pont, ahol döntenünk kell. Egyébként szerintem már itt az ideje réges-rég annak, hogy erre eh, eh, sor kerüljön. Fordulok tehát a kollégákhoz. Mit mondjak a választópolgároknak, akik eh, folyamatosan ezzel kopogtatnak a képviselő irodám ajtaján, hogy eh, állj a Szender asszony, hol van a költségvetés? Mi történik a költségvetési szabályok ügyében? Mit csinál maga 7 hónapja az Európai Parlamentben, a 16 triológuson keresztül számoljon el azzal, hogy mit tett ez ügyben, kérem. Nos, Hát hogy számolok én így el hazafele a kormányom, a régióm, a választópolgárok felé? Hát kollégák! Megpróbálunk beépíteni új szabályokat, kivenni régieket, de mit értünk el? Mi a hét hosszú hónap alatt mit tettünk le az asztalra? A rengeteg triológus, háromoldalú megbeszélésnek eh, mi lett az eredménye. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ayla Sender kolléganő. Odi kolléga a következő parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni az előadónak. Roppant nehéz feladat, amelyel foglalkoztak, és esetleg kaphatunk valamilyen áttekintő dokumentumot, hogy a tárgyalások egyes szakaszait, illetve a három oldalú egyeztetés egyes szakaszait jobban figyelemmel kísérhessük? Voltak bizonyos elképzeléseim, és itt a szakbizottságban pedig nyílfülekre találtak ezek a javaslatok. A kérdés pedig az, hogy a tárgyalások mikor, milyen időpontban zajlanak, tehát, és elutasították-e az elképzeléseket, vagy milyen sorsuk lett például? Az Európai Uniónak kellene egy saját hatáskörében lévő befektetési kompetenciával is rendelkeznie. Tehát vannak befektetési háztartások, olyan befektetésekről van szó, amelyeket az Európai Unió eszközöl. Itt több éves programokról van szó, és itt több éves befektetési stratégiára van szükség. Nagyon logikus lenne, hogy ezeket a befektetési tevékenységeket valahol áttekintető módon összefoglalják. Az információt pedig jó lenne, hogy eljuttatnák hozzánk. Tehát most itt nem az egyes befektetésekről szeretnék itt részletes listát, hanem szeretnék egy áttekinthető összefoglalat a befektetésekről és a költségekről. Vannak befektetési források, vannak bizonyos kötvények. És például az euró kötvényeket az eurobontokat se felejtsük el, az új francia elnök is beszélt ezekről például. De mindenképpen szükségünk van egy olyan szövegrészre, ahol ezekről a forrásokról információkat kapunk. Itt esetleg a kedvezményezettek sem mindig érzik úgy, hogy jól járnak. Itt az ipari bizottság miatt is nagyon fontos nekem egy dolog, és pedig az egyszerűsítés. A költségvetési rendnek nem lehetne valamilyen egyszerűsített formát adni? Nem lehetne valahogy racionalizálni ezt az egészet? A megfelelő biztos és a főigazgató politikailag egyetértenek ezzel, de igazából megint más szolgálati helynek kell az egészet alkalmazni. És itt vannak például a kutatási programok is, és nagyon bonyolult előírások vonatkoznak ezekre. Vannak olyan előírások, amelyek a költségvetés rendre vonatkoznak. És mi meg pont ezekről szavazunk, majd döntünk majd. Tehát a bizonyos európai alapokra vonatkozó előírásokat valahogyan össze lehetne foglalni átlátható módon, hogy egyáltalán tudjuk, hogy miről van szó. Kaphatunk valamilyen biztosítékot arra, hogy ez tényleg egyszerűbbé teszi majd az életünket? Köszönöm, Odi kolléga. A következő felszóló Ivanova kolléganő. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, akik gratuláltak az előadónknak, valóban nem egyszerű a parlament álláspontját megvédeni. Csak egy három oldal megbeszélésen vettem részt, ahol láttam, hogy milyen nehéz dolga van. Lenne egy konkrét kérdésem is a, a kapcsolatban. Az elmúlt triológuson felmerült ez, a elköntött összegek kérdése. Itt gondolok a dohány alapok felosztására. Az volt a benyomásom a trialógus során, hogy az Európai Bizottság az egyetemesség elvét kívánta megőrizni, miközben volt egy ellenvélemény is, miszerint tartsuk meg az megpántlikázott összegeket úgy, ahogy azok vannak. Hogyha a status quo meg akarjuk őrizni, akkor azt lehet indokolni, a dohány alap lehet egy kivétel, és az egyetemesség elvét is megőrizhetjük, ami nagyon fontos számomra, mert most dolgozunk a dosszén, és nagyra értékelném az előadó asszonyok aztán velem ezzel kapcsolatban a véleményét. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Es sind einige Aspekte jetzt angesprochen worden. Köszönöm szépen, elhangzott több dolog is. Kérdés, hogy van-e még hozzászólás, illetve hogy a jelentéstevők, illetve társjelentéstevők szeretnének-e még egyszer állást foglalni egyik másik kérdéssel kapcsolatosan. Ha igen, akkor Grászle asszony kapszót parancsoljon. Kedves kollégák, meg tudom érteni, hogy mindenki türelmetlen, én is az vagyok. 308 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák összesen, és maradt mindössze 14-15, és ezek valóban nagyon fontos kérdésekre vonatkoznak. Abból indulok ki, hogy június 1-én vagy legkésőbb június 14-én Strasbourgban sikerül közelebb jutnunk a végleges megoldáshoz. Mit értünk el? Hát sok mindent elértünk már. Nagyon sok mindent. Már három-négy alkalommal beszámoltunk a tárgyalásokról, itt a szakbizottság előtt is, ezért nem akartam elmondani mindazt, ami már egyszer elhangzott. A, le, a, a konkrét kérdés, illetve a legkonkrétabb kérdés, hogy mi az, ami támogatható. Tisztáztuk, hogy a különböző támogatható költségeket hogyan lehet kiszámítani, hogyha egy projektet kell valakinek menedzselnie, irányítania, akkor egy ez egy nagyon fontos dolog a projekt gazda számára. Tisztáztuk azt is, hogy mely nemzeti könyvelési rendszerek legyenek érvényben, illetve megállapítottuk, hogy ezek az európai joggal teljes mértékben összeegyeztethetőek. Ez volt a legnagyobb egyszerűsítés, főként a kutatás számára. Ami a strukturális alapokat illeti, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az elkövetkezendő hónapokban, hetekben mi történik még ezen a téren. Sikerült tehát áttörést elérnünk a parlament számára is, helyenként, sőt a költségvetési és költségvetés ellenőrzési szakbizottság számára is, ami a pénzek felhasználásával kapcsolatos dokumentációt illeti. A dokumentumokat még egyszer azok struktúráját átalakítottuk, tehát a jövőben az információkat tömörítve kapjuk meg, és nem kell azokat itt-ott keresni. Megpróbáltuk ugyanezt elérni, mind a költségvetési, mind a mentesítési dokumentumok esetében, és senki sem akar 500 oldalnyi szöveggel megküzdeni, Fontos, hogy világosá tegyük a bizottság számára, tehát, hogy mit szeretnénk, és akkor a bizottság alkalmazkodik is ehhez. Tehát javult a dokumentumok, dokumentumok hozzáférésének helyzete, mint a költségvetés, mint a mentesítés esetében. Továbbá első ízben sikerült jog alapot teremteni a Financial Corrections and Recoveries területen. Először kapunk konkrét definíciót ezekre vonatkozóan, ez is fontos előrelépés és három új eleme van ennek a költségvetési rendeletnek. Az egyik a finanszírozási eszközök kérdése, a másik az árak kérdése. Több oldalt szövegeztünk meg arra vonatkozóan, hogy a finanszírozási eszközök irányítása hogyan kell, hogy történjen. Ez fontos a projektkötvények számára például hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy olyan, olyasmi történjen, mint Spanyolországban, tehát hogy buborékok alakuljanak ki. Megpróbáltunk tehát lépésről lépésre közelebb jutni a végleges jogszabályhoz, és a finanszírozási eszközök területén ez nem volt egyszerű. Továbbá külön rendelkezéseket határoztunk meg a mezőgazdaság, a kohézió, a kutatás és a külügy területén. Továbbá arra vonatkozóan, hogy az ellenőrző rendszer hogyan alakuljon. A megosztott irányítás kapcsán itt nagyon óvatosak voltunk. Nem akarjuk, hogy tovább növekedjen a bürokrácia, eredményeket akarunk mindenek előtt az ellenőrzés kapcsán, és azt hiszem, itt sok mindent sikerült elérnünk arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben javuljon az EU-s pénzek elköltése, hatékonysága. Jelen pillanatban a különböző szabályok gyakran ellent mondanak egymásnak, és értelmezés tárgyát képezik, e, megpróbáltunk ezen is változtatni, megpróbáltuk a különböző szabályokat összefogni, egyértelműsíteni. A közvetett, pénzek közvetett kezelése kapcsán is próbáltunk előrelépést elérni. A kérdés, hogyan tudunk ellenőrzést gyakorolni a pénzek felett, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy a politikai céljainkat megvalósítsuk, még akkor is, hogyha mások kezelik a szóban forgó eszközöket, illetve pénzeket. Továbbá az e-government területén is sikerült szabályokat megfogalmaznunk. Első ízben szól erről a költségvetési rendelet. Ami az árakat illeti, ez is egy új téma, Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy azt mondjuk, itt van 100 millió euró, és ezzel a 100 millió euróval el kell érni egy bizonyos célt egy intézkedés révén, és ezzel hozzá kell járulni a kutatáshoz. Én ebben a kérdésben ezt a, ezt a dolgot nem támogattam eleinte, de most megteremtettük mégis ezt a lehetőséget, megoldva ezzel azt a kérdést, hogy a költségvetési hatóság hol tud beavatkozni. Tehát el akartuk kerülni azt, hogy miután hozzájárulásunkat adjuk, majd utána majd csak 7 év múlva tudjunk ismét beavatkozni a folyamatba. Szerettük volna az egész projekt esetében a parlament ellenőrzését érvényesíteni. Láthatják, nagyon sok-sok, sok-sok oldalas dokumentumról van szó, ezért nem juttattuk el mindenkihez, de elektronikus úton körbe küldjük majd, hogy mindenki láthassa, hogy a maga módosítója hol találta meg a helyét. Több e-mailt is elküldtünk a kompromisszumok kapcsán, az egyes módosítók miatt. A költségvetési rendeletet ugyanis nem csak a magunk ügyének tekintjük, fontos volt számunkra, hogy a módosítók is valahol érvényre jussanak. Továbbá a belső auditálás kapcsán, ezt elfelejtettem az imént megemlíteni, megkapjuk a belső jelentéstételről szóló végső záró dokumentumot, mind a tanács, mind a bizottság esetében is, és ez nagy, nagy áttörés, hiszen a mentesítő eljárás keretében megkapjuk majd a vonatkozó dokumentumokat. A legutóbbi verzió április 25-ei keltezésű azt hiszem ez a kilencedik vagy tizedik dokumentum, amely immáron elkészült. Azt javasolnám, hogy az érintetteknek küldje körbe a titkárság ezt a legutóbbi dokumentumot elektronikus formában. Azt hiszem, hogy az erőfeszítéseink nem voltak hiába valóak. Jó lesz a végeredmény. És azt hiszem, sikerül végül a szabályokat egyszerűsíteni, egységesíteni, sőt az egyszerűsítést azáltal is el tudjuk érni, azt hiszem, hogy csökkennek, csökken a szabályok száma, illetve a rendelkezések száma. És fontos lenne, hogy mindenki, aki módosítót akar benyújtani, az olyan észszerűen járjon el, mint Stavrakakis úr, aki egyetlen módosítója esetében sem ütközött a jelenlegi pénzügyi rendelet rendelkezéseivel. Azt hiszem, hogy az eddigi kompromisszumot nem szabad felrúgni ezernyi különböző kisebb módosítással. Ivanova kolléganőnek mondanám, hogy ami a dohány kérdést illeti. Biztosan emlékeznek rá, az Olaf megállapodást kötött a nagy Dohány ipari cégekkel, amelyek 20 év alatt 2 milliárd eurót kötelesek fizetni, mert nem védték megfelelően a termékeiket a hamisítással szemben, és ezáltal a csempészet elleni küzdelem számára infrastruktúra építés valósul majd meg. Nekünk fontos, hogy valóban képüljön egy ilyenfajta infrastruktúra, amely a dohánytermékek hamisítását és csempészését hosszú távon is megakadályozza. Pontosan ezért kellett megbüntetni ugye ezeket a cégeket, és fontos, hogy valóban erre a célra fordítjuk, fordítsuk a pénzeket. Eddig az Európai Unió kapja 10%-át az említett összegnek, a többi részét a tagállamok kapják meg, a saját költségvetésüket hízlalja. Hát mi nem így, nem ezt szerettük volna, tehát Iliana még nyitott a kérdés. A végleges megoldás nem tudom, mikor születik meg, a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokra valószínűleg elnapoljuk majd ennek egy részét, de hát hogyha a dohányipari, ter, dohányipari cégekkel megfizettetjük a büntetést, és aztán nem arra fordítjuk a pénzt, amire kellene, akkor csak kitolunk velük gyakorlatilag. Ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát remélem meg tudtam válaszolni az összes kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vannak felszólalási igények, de Rivellini kolléga kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, meg kell állapítanunk, hogy politikailag is fontos témákról van szó. És igazából itt nem mozdul semmi. Így ez természetesen megnehezíti a dolgunkat, hiszen nem tudjuk eldönteni, hogy igazából miben állapodtunk meg, és Gressler azt mondta, hogy jó eredményeket érhettünk volna el jó lenne, hogyha Gressle asszony is tudna nekünk adni egy áttekintést, hogy mennyire nehéz ezeket az eszközöket érthető módon összefoglalva bemutatni. De most azért egy picit már áttekinthetőbbek és érthetőbbek lettek, ez pedig szerintem már pozitívum. És ahogy a kolléganőm helyesen említette, most már van egy bázis az érintett források számára. Ez pedig azt jelenti, hogy a parlament is dönthet ezekről az eszközökről. Természetesen a megfelelő információk ismeretében. És az eurobondok kérdés is nagyon lényeges, és hogy Odi kollégának is válaszoljak a kért egyszerűsítés az egyik legfontosabb célkitűzésünk volt. Az iparpolitikára vonatkozik. Az a véleményünk, hogy legkésőbb 2020-ban el kell érnünk ezt a célt. Nem lesz egyszerű, nagyon munkaigényes dologról van szó, de szerintem már megalapíthatunk pozitív kezdeményezéseket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala Sender kolléganő, utána Gájer úr. Sí, eh, gracias, presidente. Sí, eh, bueno. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdés, Gressler asszony nem válaszolt erre. Nos, szeptember. 2012. szeptemberre a határidő, ha jól gondolom. Tehát bárhogy is alakuljon, mindenképpen plenárisra kerül eddigre. Ezt jó lenne tudni, mert közben szavazunk, szövegjavaslatokat terjesztünk be. Ennek a pénzügyi rendelet kellene, hogy az alapja legyen, de gyakorlatilag teljesen eh, improvizálva kell ezt a munkát végeznünk. Hogyha megkapjuk a dokumentumot, akkor jó lenne tudni, hogy mivel dolgozhatunk és mivel nem a cikkekről nagyon sok információt kapunk, de ez igazából nem teljes információ. Jó lenne a plenáris szavazás előtt két hónappal tudni, hogy hogy állnak a dolgok, és hogy milyen haladást értünk el. Egy olyan dokumentumra van szükség, amely mutatja, hogy milyen haladást értünk el. Van egy lista, ugyan, de ez nem részletező, hogy milyen történelmi mérföldköveket értünk el. Ez inkább technikai és nem eh, politikai jellegű dokumentum. Ugyanakkor nagyon jó lenne valami olyan dokumentummal bírni, amely lefektetni, hogy az elmúlt hét hónapban elértük ezt és ezt és ezt, és mm, eljutottunk plenárisra, és zöld utat kapott ez a tanácsban is. De hogy állandóan javaslatokat nyújtunk be, és a tanács ezeket meg torpedózza, hát akkor bizony nem lesz egyszerűbb a dolgunk. Júniusban lesz az első ilyen mérföldkő az EP és a tanács között jó lenne addigra tudni, hogy a pénzügyi rendelet során milyen eh, haladást értünk el, és ez mire használható, hiszen egyes cikkekkel azoknak kell foglalkozniuk, akik a pénzügyi perspektíva ügyével foglalkoznak. Vannak dolgok, amik túl későn érkeztek, és úgy tűnik, hogy bizonyos dolgok, amikről egységesen, egy csomagban eh, tárgyaltunk, azokat szétszették, feldarabolták, lehet, hogy én értek valamit félre, de jó lenne, hogyha ezt valaki elmagyarázná nekem. A következő Gájer kolléga. Egyetértek az előadókkal, hogy tényleg sikerült már valamit elérnünk. Ami a parlament költségvetési rendjére vonatkozó óhajjait illeti. És örülök annak, hogy azokat a prioritásokat, amelyeket itt meghatároztunk, igazából meg tudjuk oldani. Jó úton vagyunk, legalábbis ebbe az irányba. Nagyon tanulságos, hogyha látjuk, hogy mit csinál a tanács. Tehát, hogyha szemlőtt tartjuk, hogy addig a pillanatig, amíg a hármoldalú egyeztetés aktuálisá vált, a tanács a pénzügyminiszterek szakértőivel dolgozott. És hát, ez megmagyarázza a dolog bonyolultságát, hiszen felismerhetővé vált azon óhajuk, hogy igazából az összes elérhető centet hazavigyék a nemzeti költségvetésbe, az EU költségvetéséből. És ez az EU, de a tagállamok érdekeinek is ellentmond. Tehát a tanács részéről az első trilógus után több rugalmasságot láttunk. Most már meglátjuk, hogy jövő pénteken milyen hírekkel jönnek vissza. De egy pontban a második forduló után el kell gondolkoznunk. Tehát az első, olvalat, első olvasatos megállapodásnál megállapodunk, megállapodunk, akkor nem kell az egész csomagot megint kinyitni. De a tanácsnak jogos érvei vannak bizonyos pontok tekintetében, és uh, itt a nemzeti költségbe folyatott összegekről is tárgyalnunk kell. Itt arról van szó, hogy ki mit fizet, és ki mit kap vissza. És ez a több éves pénzügyi keretre vonatkozik. Ez pedig felveti az említett több éves pénzügyi keret kérdését. Szerintem ragaszkodjunk ahhoz, hogy a tanács az 56-os pont a megosztott menedzsment kérdésében a mi álláspontunk felé közeledik. Ha nem teszi ezt, akkor felmerül a kérdés, hogy le akarjuk -e zárni az egyeztetést, hiszen akkor eh, eredményeket értünk el, lényeges eredményeket, azonban döntő eredményeket még nem. Éppen ezért meg kell néznünk, hogyha kihagyjuk a éves pénzügyi keretet, hiszen elképzelhető, hogy a tanács itt nem közeledik hozzánk, és hogyha az 56-osnál sem közeledik az álláspontunkhoz, akkor felmerül a kérdés, hogy elértünk-e annyi sikert, hogy az első olvasat után tényleg lezárhatjuk-e az ügyet. Ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés de különben elégedett vagyok az elért eredményekkel. Köszönöm szépen. Már látjuk, hogy az egész abban a keretben mozog, amiről az előbb szóltunk. Nagyon fontos ezt tudni, és szeretném megismételni elnökként is, hogy parlamentként jó lenne, hogyha nagyon zártan tudnánk fellépni, nagyon egységesek lennénk. Hiszen az eddigi eredmények is ezen nyugszanak. Tehát itt pártpolitikai szempontok alapján se térjünk el például itt az előzetes ütemtervtől hiszen nem szabad elveszítenünk a reményt, hiszen valószínűleg a tanács stratégia volt, hogy az időre játszanak, és valószínűleg ezt is máshogy látják, előre kell tekintenünk. Most pedig az a lényeg, hogy egyesült erővel próbáljuk elérni azt, amit a parlament óhajt a következő pénzügyi időszakra. És így a költségvetési ellenőrzést és a saját befolyásunkat növelhetjük. Ezt szeretném mindenképpen itt most kifejezésre juttatni, de látom, hogy még vita szükséglet van. Igen, a több éves pénzügyi keretben, tehát összesen négy dolog, négy módosító van. Tehát, és itt van még a dohány is, a 308-ból 5 módosító van. És a tanács azt mondja, hogy tudjuk, hogy tárgyalnunk kell, de most nincs itt az ideje. Tehát, hogyha a költségvetési rend lezárását el akarjuk halasztani, akkor szerintem ez a legrosszabb, amit tehetünk. Erről szilárdan meg vagyok győződve. Hiszen eh, isként legyen a célunk, hogy a többi alapnak is adunk valamilyen alapot, kiindulópontot. Hiba lenne, hogyha itt az MFF vitában nem lenne elmozdulás. Meg kellene próbálnunk, hogy elérjük ezt a mozgást. Minden alap kinyitja saját magának az MFF vitát. Tehát minden alapban vannak visszamaradó források. És ezeket egy bizonyos eljárás alapján úgy lehet hasznosítani. 62 ilyen eljárási szabály van. Szeretném elmondani, hogy nagyobb lenne a veszteség számunkra, mint a nyereség. Erről meg vagyok győződve. Hiszen nincs is nyomás gyakorló eszköz a kezünkben. Tehát átmehetünk egy második olvasatra, de szerintem nem nyerünk ezzel semmit. Az 56-os cikk esetében a tanács már eljutott addig, hogy ez minket reménnyel töltsön el, mert mozgást látunk. A bizottság is új szövegeket terjesztett elő, lehet, hogy ezért is tartott ilyen sokáig. Öt új szöveget, szövegezést terjesztett elő, és állandóan vitázni kellett erről. De úgy gondolom, hogy közel vagyunk a megoldáshoz. De az biztos, hogy nagyon nehéz témák vannak, és éppen ezért szorgalmasnak kell lennünk, és ez mindenkire vonatkozik. Én nem vagyok annyira pessimista, de a tanácsnak tudnia kellene, hogy már elérte az elviselhetőség határát. Szeretném megköszönni a vitákat, és a pénteki vita valószínűleg nagyon hasznos lesz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem szeretne hozzászólni. De mégis, Ejele Szender asszony még egyszer parancsoljon. Igen, csak mindösszesen egy szót. Nagyon talán soha nem voltam még ennyire hat, nem kerültem annyira hatása alá a mi elnökünknek annak, amit mondott. Azt kértem tehát, hogy eh, mondják el, hogy hogy állnak a dolgok. Ódi úr is csatlakozott ehhez, mindenkit érint ez, ugyanis nem az én egyedül az én problémám, hiszen az alap, a rendelet, az alaprendelet jelenti a munkánk alapját, és hát ennek hiányában igencsak nehéz dolgunk van. Mi mindannyian az átláthatóság mellett vagyunk, szeretnénk tudni, hogy hogy állnak a dolgok, hogy mire számíthatunk, mit várhatunk. Ezért szeretném a kért dokumentumokat kérni, hogy tényleg mindenki mondja el nekünk, a, mondjuk a titkárság, hogy mi történt a módosító indítványainkkal, hiszen két hónapra már csak a szavazás, és jó lenne, jó lett volna magyarázatot kapni arra, hogy mit is értünk el ez idáig, hogy valóban meg tudjuk mutatni, hogy eh, mit tettünk az elmúlt 7 hónapban. 50 vagy 500 cikket, módosított sikerült átvernünk ezen a tárgyalási folyamaton. Június végén a tanács egy beszámolóval szolgál majd nekünk. Ezért fel kell készülnünk arra, hogy újabb csata áll előttünk, hogyan fogjuk mindezeket a rendeleteket egyszerre tárgyalni. Nagyon sok a kiszámíthatatlanság, ez sok mindenkit érint, szeretnénk éppen ezért tisztában látni nem spanyol probléma ez, hanem német banki probléma is, ahogy ez Gressle asszony is említette, hiszen eh, nem csak a spanyol bankoknak van görög államkétvényük, ez sajnos nem csak a mi hazá, az én hazámat érinti. Vannak persze olyan tagállamok, amelyeket ez jobban érint, de senki sem úszhatja ezt meg, ezért van szükség nagyobb átláthatóságra, fontos döntéseket kell meghúznunk, eh, az, azzal kapcsolatban, hogy mire mennyit költünk, mit akarunk elérni a jövőben az uniós pénzükkel. Van egy alaprendelet, amelyre hivatkoznánk, amikor ezt az akár 47 pénzügyi rendeletet alkalmazzunk, ez ügyben fogalmazzunk tisztán. Mindjárt befejezem, elnök úr, ez még mindig az az említett egy szó. Tehát eh, nem tiszta számomra, hogy mi a helyzet. nem hiszem, hogy a tanács mind, egész egyszerűen mindent elfogad, és mindenbe beleegyezik, ez valószínűleg nem így lesz, ezért legalább magunk között kell egységesebben eljárnunk. Köszönöm. Frau Gressle már Most Gressler asszony. Igen. Tudjuk, hogy hova megyünk, ne kételkedjünk ebben, tudjuk. És az is nyilvánvaló, hogy mandátum alapján tevékenykedünk, teljesítjük a mandátumunkat, és jelentettünk is ide is, és jelentettünk a Költségvetési Bizottságba. Tehát, hogy ezeket nem érdekelt, az egy másik dolog. De soha senkit nem érdekelt ez, sajnos, hogy el kell mondanom, de így volt. Így van. Számos alkalom volt, sok dokumentum van, és kijelentetem, hogy összeállíthatjuk az eredményeket, de eléggé nehéz 308 módosítót összefoglalni. Meg kell néznünk, hogy mi történik különben, a tagállamok bankjának a problémáit nem fogjuk megoldani, nem ez a feladatunk. Olyan szabályokat kell létrehoznunk, hogy lehetőleg átlátható módon kezeljük a forrásokat az EU-ban. Tehát vagy mindent elfogadunk, vagy semmit sem. Ha semmit sem fogadunk el, akkor nekem az nem probléma, de azt nem tudom, hogy az összes többi érintett is el tudja ezt fogadni. Úgy gondolom, hogy itt az, hogy mindent kritizálunk, nem fogadom el. Tehát itt mandátumunk alapján tevékenykedünk, a módosítók alapján tevékenykedünk. A tanácsadók mindig ott voltak az üléseken, és hozzám nem érkeztek ilyen hírek, hogy ez így nem jó akik nem fogadták el a módosítókat, például Jean-Pierre neked is volt egy, amelyet senki nem értett, hogy mi, mit is lehet tenni ezekkel a befektetésekkel, és vissza is kérdeztem, hogy mire gondolsz itt egyáltalán? Tehát itt ki kell jelentenem, hogy boldog lennék, hogyha több visszajelzést kapnánk, hiszen a visszajelzés roppant hasznos. Tehát nem értem, hogy most mindenki azt mondja, hogy nem tudja, hogy miről is van szó. Mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó. De elképzelhető, hogy valami elmozdul rossz irányba. Tehát Kálfin képviselő is ott volt, tehát Calvin kolléga is tett javaslatokat már technikai trilógusban tárgyalnak az elképzeléseiről, tehát itt a pénzügyi eszközökről, itt egy felső határt is meg akar szapni. Tehát nem az a helyzet, hogy itt valaki sötét tervekkel, elképzelésekkel grasszál. De, de nem kell mindent megértenem. Utalnék arra, hogy roppant összetett, bonyolult dologról van szó. És megértem, hogy a bizottság sem mindent ért, és nagyon komplex hozzáállást igényel ez a dolog. Most viszont megvan a lehetőségünk, hogy a költségvetési rend kötelezőbb szabályokat tartalmazon, hiszen most rengeteg opt-out van a költségvetési elveknél. De lesznek kivételek a jövőben is, megindokolt esetben. annak érdekében, hogy egy kicsit egyenesebbek legyünk, meg kell tennünk a legjobb feltételeket. És itt költségvetés ellenőrzési bizottságként nagyon fontos ezeket megkapnunk. Szükségünk van a megfelelő információkhoz, információkra. Rengeteg kérdés van, és igazából egy hétvége alatt, ha megválaszolják ezeket a kérdéseket, akkor jönnek az újjak. Tehát megpróbáltunk rendesen dolgozni, és egész jól is sikerült. És mindenkinek szeretném megköszönni a munkát, hiszen egy nagyon nyomasztó munkafolyamatról van szó, és a kollégák pedig mégis nagy lelkesedéssel végezik a munkáikat, mert látják az európai hozzáadott értéket. Itt megnézhetjük a szövegekben is, és össze kell állítanunk majd egy összefoglalást, hogy mik itt a főbb pontok, hogy mit sikerült elérnünk, és mi volt a parlament számára fontos. Tehát nagyon sok dolog szerepel itt, mert nagyon sok kolléga nagy lelkesedéssel végezte a munkáját. És ezek a módosítók számunkra nagyon fontosak, és ezt még egyszer szerettem volna aláhúzni. Köszönöm. Ja, zusammenfassend äh, halte ich Összefoglalásképpen tehát szeretném még egyszer elmondani, hogy van ugye két szakbizottságunk, két társjelentéstevünk, akik részt vesznek a folyamatban. Rivelléné kolléga a mi részünkről, a társjelentéstevő, aki hangsúlyoztam, politikailag mennyire fontos az egész folyamat. A Költségvetési Szakbizottság részéről Inge Gressle vesz részt a tárgyalásokban, aki a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak is tagja. Rossz lenne, hogyha az 51-es cikk alapján konfliktus alakulna ki a szakbizottságok között, de én úgy láttam a közös ülésünk alkalmával, hogy ez nincs így. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a közös ülés, és megadta lehetőséget a két szakbizottság tagjainak arra, hogy konkrét dolgokat megemlítsenek, szóvá tegyenek. Nem véletlenül ma délutánra időzítettük ezt a közös munkát. Fontos tehát még egyszer megnézzünk, hogy honnan indultunk el, hol vagyunk most, és hová szeretnénk eljutni. Tavaly sok-sok módosítóról beszéltünk már, volt egy mandátumunk, amivel a tárgyalások részt vettünk, és az elmúlt hónapok során többször is kaptunk visszajelzéseket a tárgyalásokról, a koordinátorok találkozóin és a szakbizottsági ülések alkalmával is, a konkrét paragrafusokon, cikkeken most dolgozunk, elkerülhetetlen lesz, hogy egyik másik esetben a szakbizottság nem lesz teljesen elégedett a végeredménnyel, illetve hogy lesznek olyan szakbizottsági tagok, akik nem tudnak teljesen, vagy egyáltalán nem tudnak egyetérteni a végeredménnyel, de fontosnak tartom, hogy ha még vannak olyan dolgok, amelyekkel nem elégedettek mindannyian, akkor esetleg meg lehetne próbálni konkrét megfogalmazások, módosítások révén a tárgyalásokon még változást elérni, de úgy látom ma délután, hogy konkrét, konkrétan megfogalmazott újabb javaslatok nem merültek fel. A következő három oldalú egyeztetésen pénteken én is részt fogok venni, és nagyon fontosnak tartom, hogy konkrét egyéni javaslatokat tegyünk le az asztalra, hogyha erre szükség van, a konkrét javaslatok alapját képezi az eddigi munkadokumentum, amelyet akkor e-mailben most már mindenki meg fog kapni. És fontos, hogy kapjunk visszajelzést arról, hogy hol merülnek fel még esetleges problémák, hogy adott esetben a tárgyalások alkalmával ezzel még dolgozhassunk. Ezt szeretném kérni. Szilárd meggyőződésem, hogy sok minden forog kockán, eddig már voltak jó előrelépések, de Mindenképpen kemény dió ez az ügy, és biztos vagyok benne, hogy pénteken még nem sikerül lezárni a munkát. Zárásképpen szeretném mondani, hogy ha bizonyos pontokat ki szeretnénk emelni és elkülöníteni a főtárgyalásoktól, akkor fontos, hogy mi Költségvetés Ellenőrző Bizottságként a jövőben is részt vehessünk a további tárgyalásokon. A tárgyalási mandátumunk azt hiszem nem ér véget ezzel. A költségvetési rendeletről szóló tárgyalások során mi végig költségvetés ellenőrzési bizottságként részt veszünk, máskülönben a szakbizottság nem tudna beleegyezni abba, hogy most bizonyos kérdéseket elkülönítsünk, hiszen hogyha ez azt jelenti, hogy mi most már nem tudunk részt venni a tárgyalásokon a jövőben, akkor ez nem lenne a mi érdekünkben de ha valakinek ezzel kapcsolatosan van ellenvetése, megjegyzése, akkor kéne mondja el. Szeretném valaki még hozzászólni? Úgy látom. Nem? Akkor köszönöm szépen a két jelentéstevőnek és az összes kollégának, aki részt vett a vitában. Ivánova kollégának is köszönetet mondanék, aki a legutóbbi egyeztetések alkalmával a mi tárgyalónk volt. Ez is mutatja, hogy a Költségvetés ellenőrzési szakbizottság aktívan részt vesz a folyamatban. Remélhetőleg továbbra is sikeresek leszünk majd. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, az Olaf, azaz Európai Csalás elleni Hivatal reformjáról van szó. Szintén Ingeborg Gressler jelentéstevő, ez is fontos dosszié, meg is kapja azonnal a jelentéstevő szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A legrosszabb forgatókönyv az lett volna számomra tavaly, hogy a két tárgyalás egy időben kezdődik el, és pontosan így is történt. 2008. novemberében a plenárison több mint 95%-os többséggel szavaztunk az Olaf vonatkozó rendeletről. Ez az egyik azon kevés, rende, kevés rendeleteknek, amelyeket nem módosítottunk. Egy kis nyomásgyakorlásra volt szükség a bizottság irányába, hogy a módosításainkat elfogadják, és végül 2011 végén egy munkadokumentumot megszövegezett a bizottság, amely beintegrálta a mi módosítóinkat. Erről a munkadokumentumról tárgyalunk jelen pillanatban, és született időközben egy tanácsi dokumentum is. Ha azt mondjuk, hogy szűk a tanács mandátuma a költségvetési rendelet kapcsán, hát az OLAF kapcsán még szűkebb. A soros elnökségnek, elnökség mindig azt állítja, hogy minden jó szándéka megvan, de sajnos nem tud cselekedni, nincs mozgástere. Június 7-én lesz egy újabb technikai háromoldalú egyeztetés, politikai trilógust egyelőre még nem tudtunk kitűzni, Úgy tűnik azonban, hogy jó úton haladunk. Azt hiszem, mindenképpen még az idén sikerül lezárni a folyamatot. Jó lenne, hogyha a Dánsoros elnökség idején sikerülne lezárni ezt az ügyet, hiszen, kedves kollégák, nem olyan jó az, hogyha először is a magyar, majd a lengyel soros elnökséggel tárgyalunk 120 módosítóval. Most a Dán soros elnökség van soron, a, hogyha még a Máltai soros elnökséget is 120 módosítóval akarjuk traktálni, hát azt hiszem, ez nem helyén való. Hatalmas munka teherez mindenki számára. És hát olyan soros elnökségekkel van dolgunk, amelyek ugye nincsenek Brüsszelben folyamatosan. És sokszor azok a hivatalnokok, akiknek irányítaniuk kell a tárgyalásokat, azoknak nincs olyan rálátásuk az Európai Unió folyamataira. Ezért nagyon nehézkes az egész, jó lenne tehát, hogyha a Dán soros elnökség alatt sikerülne lezárni ezt az egész folyamatot. Ezt nagyon fontosnak tartom. Sok-sok háromoldalú egyeztetés volt, nem tudom az eddigi szöveget megkapták-e már. Kétszer sikerült végigmenni az egész szövegen, elejétől végéig, és ami a mi módosításainkat illeti, azt hiszem, sikerült néhány fontos eredményt elérnünk. A nyitott kérdéseket azt hiszem, ezeket megkapták. Részint részletkérdésekről van szó, részben nagyobb, hordeér erejű kérdésekről. Lényegében utólagos utómunkálatokról van szó, de továbbra is kérdéses, hogy mit csinál a tanács, mit szándékozik tenni a tanács, illetve hogy a csalás ellené. tanács hogyan áll hozzá a kérdéshez. Nos, felkarolva ejele Szender asszony kérdését, nevezetesen, hogy mit értünk el a legutóbbi tárgyalások óta, azt sikerült elérnünk, hogy a garanciák kapcsán sikerült integrálni a javaslatunkat a bizottsági javaslatba. Itt van például az eljárás semlegessége, továbbá az eljárás résztvevőinek tájékoztatáshoz való joga kapcsán sikerült tisztázni az ügyet, valamint az eljárásról szóló jelentésekhez való hozzáférést ügyében is sikerült elér, eh, előrelépést elérni. A 7A cikk kapcsán még tisztázásra vár néhány kérdés. A tanúk jogai főként, tehát milyen jogok illetik meg a tanúkat, amikor a jegyzőkönyvekhez való hozzáférésről van szó. Például, hogyha saját kihallgatási jegyzőkönyvekről van szó, ez továbbra is nyitott kérdés. Azt hiszem, hogy az új 7 átszik nagy siker a parlament számára, hiszen az Olaf reformról szóló vitában mi azt szerettük volna, hogy az eljárásban résztvevő felek jogait erősítsük. Az európai bírák is több ízben hangsúlyozták ennek fontosságát. A 7B cikk esetében nagyon nehéz tárgyalások zajlottak. Egészen más volt a megközelítésünk. 2006-ban a bizottság első ízben javaslatot tett a szóban forgó posztra, mi nem igazán támogattuk ezt, mi inkább az, a felügyelőbizottságot szerettük volna erősíteni. 2011-ben a bizottság a módosított javaslatában teljesen törölte a cikket, Ehelyett egy belső eljárásra vonatkozó javaslatot tett. Ez az a pont, ahol talán méreható változás történt, szemben a mi, illetve a mi javaslatunkban, hiszen teljesen reménytelen volt, hogy egy független személy felügyelje az egész eljárás, tehát ezt nem tudtuk elérni, tudtuk volna elérni, ezért egy független belső eljárást részesítettünk előnyben, és egy teljesen új javaslatot tettünk arra, hogy az Olaf munkatársát hogyan lehet megbízni az ilyen eljárásokkal, és hogyan lehet az ő függetlenségüket szavatolni mindeközben. Teljesen nem lehetünk elégedettek ezzel a cikkel, de azt hiszem mégis sikerült a legjobbat kihoznunk a helyzetből, megpróbáltuk a függetlenség elvét megmenteni, hiszen fontos a hitelesség szempontjából mindez, és hát nagyon, nagyon nehéz volt ez az egész ügy. A 14-es cikk, legality check, ezt is elutasította a bizottság, és az Olaf is elutasította, azt állítván, hogy egy hosszadalmas, bonyolult, nagyon bürokratikus folyamat lenne ez. Mi azt szerettük volna, hogy minden olyan időpontban, amikor a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok információkat kapnak, információkat továbbítanak feléjük, akkor ez a folyamat mindig összhangban legyen az adott tagállam büntető jogi rendszerével, Ez továbbra is nagyon nehéz kérdés. A felügyelőbizottság teljes mértékben támogatja a javaslatainkat, de további munkára van szükség a technikai egyeztetések alkalmával is. Ez tehát mindenképpen nyitott kérdés még. Ami a hivatal belső szervezeti struktúráját illeti, a az Olaf ügyrendje, vagy eljárásrendje, illetve a korábbi Olaf kézikönyv, de hát nem is csupán kézikönyv ez. Minden esetre ebben vannak lefektetve azok a szabályok, amelyek megmondják, hogy hogyan kell, hogy történjenek az eljárások. 2009-ben az Európai Parlament követelte egy szocialista módosító révén, hogy ez a kézikönyv is az együttdöntési eljárás tárgya legyen. Mind a tanács, mind a hivatal teljesen elutasította ezt, hiszen érvelésük szerint akkor nehéz lenne változtatni ezen a szabályzaton. Időközben abban állapodtunk meg, hogy minden módosításról minket tájékoztatnak, és hogy ezt a kézikönyvet le kell fordítani az egyes tagállamok hivatalos nyelvére, és fontos, hogy ez a kézikönyv az Olaf honlapján is fellelhető legyen. Fontos, hogy ez egy olyan dokumentum legyen, amelynek a módosításai vagy változásai átláthatóak, nyilvánosak. Tehát nem sikerült teljesen azt elérnünk, amit szerettünk volna, de ebben a kérdésben azt hiszem teljesen lehetetlen további eredményeket elérni. Szilárd meggyőződésem, hogy ennél többet nem tudunk elérni. Többször is próbálkoztunk, talán a bizottság is mondhat majd néhány szót ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Elmondhatja talán, hogy miért tartja ezt olyan rossz ötletnek, amit mi javasolunk. Mi mindenképpen megpróbáltuk a stabil szabályok alapelvét, valamint az eljárási szabályok nyilvánosságát is érvényre juttatni, és megpróbáltuk elérni, hogy az összes hivatalos EU-s nyelvre lefordítsák ezt, hiszen adott esetben az ügyvédeknek fontos lehet ismerni ezt a kézikönyvet. Aztán de minimis, ez is egy nyitott kérdés. A kérdés, hogy mi történik akkor, illetve lehetőséget akarunk-e adni a bizottságnak, illetve az intézményeknek, hogy maguk is végrehajtsanak bizonyos büntető intézkedéseket. Az átlag polgár általában nem választhatja meg magának, hogy na most akkor beperelik-e őt, avagy sem. Fontos, hogy mindenki számára azonos szabályokat teremtsünk, Kérdés, hogy a belső eljárások alkalmával az érintett intézmények a nemzeti igazságügyi szerveknél adott esetben kérvényt nyújthassanak be arra, hogy nyomon kövessék a folyamatot, avagy sem. Lehet, hogy itt kompromisszumra nyílik lehetőség. A főigazgató helyettes esetében úgy jártunk el, ahogy Bálcsi kolléga javasolta, nevezetesen, hogy egyfajta együttdöntési eljárás keretében, anélkül, hogy ez valóban hivatalosan az lenne, egy ilyen szemét kinevezünk. Volt egy módosító, amely nagyon fontos lett volna számunkra, nevezetesen, hogy a főigazgató megillesse az a jog, hogy ne csak az európai bíróságon, hanem a nemzeti bíróságok előtt is az olaf kapcsolatos eljárások esetében felléphessen, Végül azonban lemondtunk erről a módosításról, maga a főigazgató kérte, hogy ne járjunk így el, és hát végül utólag, ugye én nem kényszeríthetem őt semmire. A jelentés tétel kapcsán sok mindent elértünk, az úgynevezett judicial follow-up terén, a tagállamokkal. Sikerült jobb együttműködést elérni a nemzetközi szervezetek és harmadik országok hivatalaival kapcsolatos együttműködésben. Továbbá biztosítottuk, hogy a jövőben gyorsan azonosítsák az illetékes hatóságokat. Továbbá lesz egy olyan évenként megrendezendő találkozó, ahol a csalás és korrupció elleni intézkedésekről tárgyalunk majd a tanácssal, ez egy nagyon fontos dolog a számunkra. Továbbá a felügyelőbizottság tagjainak megjelölését, illetve kinevezését e, sikerült szintén elérni, valamint a főigazgató kinevezésére vonatkozó eljárást is sikerült tisztázni. Az adatbázisokhoz való hozzáférés még nyitott kérdés, de itt is nagyon derülátóak vagyunk. Úgy gondolom mindenképpen sikerül itt majd eredményre jutni, és elérni, hogy az Olaf működése hatékonyabb, egyszerűbb legyen, mint eddig. Továbbá, ami a whistleblower, azaz a jelentést tevők kérdését illeti, sikerült elérnünk, hogy az OLAF eljárások záró jelentésében megnevezzék a szóban forgó összeget is. Továbbá van egy utalás a szövegben imáron arra, hogy a tagállamoknak bizonyítékok szerzésekor, megszerzésekor tájékoztatniuk kell az olafot, továbbá a tagállamok és az intézmények is kérhetik egy eljárás elindítását az olaftól. Továbbá tisztáztuk a vizsgálati hatáskört a hivatal számára, és az eddig érvényben lévő rendelkezéseket szintén sikerült a rendeletbe beépíteni. Mindig attól féltünk, attól tartottunk, hogy az Olaf adott esetben elveszíthet bizonyos hatásköröket, hogyha a szövegekhez hozzányúlunk, de biztosítottuk, hogy ez ne történjen meg. És az összeférhetetlenség és szabálytalanság témakörben is sikerült tisztáznunk a definíciókat. Ezt sikerült eddig elérni, beszéltem arról is, hogy melyek még a nyitott kérdések. Május 30-án, tehát holnap ül össze a tanács illetékes bizottsága a GAF, és ott még mindenképpen felmerülnek majd ezek a kérdések, amelyeket említettem, és azt hiszem június 8-án sikerül az összes nyitott kérdést lezárni, tisztázni, és aztán viszonylag gyorsan három oldalú egyeztetést is tarthatunk, és szavazhatunk is majd a kérdésben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gressle asszony! Itt erről már elég sokat vitáztunk. Néhány pontot említett, ahol sikeresek voltunk, említett olyanokat is, ahol nem voltunk sikeresek. Engem az érdekelne, hogy mely fő pontokban van konfliktus a tanácssal kapcsolatban, esetleg eh, tudna-e valamit mondani arról, hogy a tanács a központi követeléseink közül néhányat nem oszt? Tehát beszélhet a tanácsról is, de elképzelhető, hogy a tárgyalások során felvethetett ilyen kérdéseket, hogy mi is a tanács motivációja. Felmerült még az a kérdés a szöveg jelenlegi formájában, tehát nincsen olyan kötelezettség, hogy a főigazgatóságot részéről megvizsgálják, vagy a névtelen információkat fel kell dolgozni? Van ilyen kötelezettség, vagy önkéntes módon dolgozzák? Nem tudom, hogy jól értettem. Csak rá akartam kérdezni, hogy a névtelen információknak utána járnak, van ilyen kötelezettség, vagy nincs? Ezen kívül el tudná mondani, hogy a 7A-ban az 5 miért törölték? Itt a hatály lényegesen megváltozott, vagy Igazából csak ez egy jogtechnikai kérdés. Ezek lettek volna azok a kérdések, amelyek számomra nyitottak maradtak, nem tudom, hogy a többiek is szeretnek-e hozzá, szeretnének-e hozzászólni, vagy nem. Igen, a Szenderasszony, és akkor átadnám a bizottság képviselőjének a szót. Gressle asszony kérdéseihez. a Sender képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Gressle kolléginem valóban kiváló munkát végzett. También, en cierto, en cierta manera, por los movimientos. Tudjuk, hogy a különböző javaslatoknak mi lehet a következménye. Természetesen mondanom sem kell, hogy eh, Olafon belül igencsak nagy jövésben is volt ez időben. Azt mondtuk, hogy annak idején, hogy el megfelelő jogi alapot, egy legitim jogi alapot kell biztosítanunk annak érdekében, hogy meglegyen az megfelelő jogalap ahhoz, hogy az Olaf ezeknek az ügynökségeknek az érdekeit, ügyeit valóban vizsgálja. Az Olaf alkalmazottakat kell e, védeni, hogy valóban átlátható kereten belül működjenek. A parlament pedig mindig is azt kérte, hogy legyen egy magatartási kódex, ami mindenki számára nyilvános e, legyen, az állampolgárok és mindenki számára, akit esetleg az Olaf egy oldalon vizsgál. Nyilvánvaló, hogy a tanács ezt nem fogja elfogadni, azt mondja, hogy eh, ezeket a módosítókat nagyon nehéz lenne elfogadni. De mi szerettünk volna, hogyha valami jogi érvényű szövegről van szó, amelyet hát látható módon fogadunk el. Egy kérdés Gressle asszonyhoz. tárgyaltunk a bizottsággal, a tanácssal, az Olaffal, láthattuk, hogy igen komoly probléma volt, szeretnénk tudni, hogy hogy, hogy állunk. Nem szerettük volna azt, hogy eljussunk arra pontra, amikor is az Olaf fal valaki mondjuk az Európai Bizottság kezében egy eszközé váljon. Fontos, hogy eh, az olaf független legyen, ne egy fő konkrét intézményhez kapcsolódjon, annak eh, se eh, bábújává ne váljon, se úgymond eszközévé, hogy valóban független legyen az Olaf egyébként a, az olaf kapcsolatban a szemőszik egy igen kritikus hangvételű jelentést adott ki. Kérdésem tehát az, hogy ezen konfliktusokat eh, hogyan tudjuk megoldani, amikor is fennáll a veszély annak, hogy eh, a törvény le, eh, lecsap. De la propia eh, investigación y control del fraude. pontos, hogy az Olaf valóban a megfelelő célt szolgálja, azaz a csalás elleni hivatal a csalás ellen lépjen fel. Fontos, hogy ne lehessen elrabolni az Olaf vizsgálatait, ha úgy tetszik, hogy ezeket félre vigye bárki is, mondjuk intézményi célokat kihasználva. Az Olaf új hatáskörében szerepel az is, hogy a saját szervezeti felépítését módosítsa, persze a monitoring bizottság ezt felügyeli, ugyanakkor ez a felügyelő bizottság ellensúlyként működhet. Biztos vagyok benne, hogy az Olaf nőni ez a feladathoz, és ellen tud állni a kísértésnek. Az új Olaf rendeletről tárgyalunk. Lesznek pozitív változások lesznek, olyanok, amelyek nem lesznek annyira pozitívak. Szeretnék ezzel kapcsolatban véleményt kapni a kollégáktól is, hogy ezen változások hány részét fogják, mekkora részét fogják az új keretben elfogadni. Fildánk. Köszönöm szépen. Ayala Sender kolléganő. Most pedig a bizottság képviselőjét, Kúl cool urat kérném meg, hogy válaszoljon az előadónk kérdéseire, hogyha lenne olyan kedves, és vázolná a bizottság álláspontját. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Elnök úr, Gressle asszonynak igazat adok, a legfontosabb az, hogy lezárjuk azokat a tárgyalásokat, amelyek már nyolc éve húzódnak. Az Olaf érdekében is áll ez, hogy a reform, ha már egyszer elfogadásra került, meg is valósuljon, és hogy a belső eljárási szabályzatainkat megfelelő jogi kerettel lássuk el. Nagyon optimisták vagyunk, hiszen a Dán elnökség is érdekelt abban, hogy a tárgyalásokat lezárja, és pedig az elnökség végéig. A Dán elnökség azon fáradozik, hogy a nyílt kérdések számát minimumra csökkentse. Gressle asszony már elmondta, hogy lesz egy tanácsi munkacsoporti ülés 31-én, most május 31-én, nagyon fontos lesz, hogy a parlamenti delegáció hozzájárulását megkapjuk. Látjuk, hogy az elnökség mindenképpen szeretné kiszűrni a legproblémásabb pontokat, hogy június 8-i ülésen sikerüljön megállapodni. Összefoglalva mi véleményünket, Gressle asszonyat teljes mértékben egyetértek hogy az eljárási garanciák tekintetében haladást értünk el. Szerintem itt már nincsenek vitás pontok, a tanúk jegyzőkönyvekhez való hozzáférése is megoldódott. Tehát eh, itt nincs vita, hogy a tanúk hozzáférhetnek a jegyzőkönyvekhez. A második pont kiemelendő az, hogy nagyon jó kompromisszumot kötöttünk az úgynevezett Review Advisor esetében. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy a függetlenségi garanciákat is beemeljük a rendeletbe. Itt még vannak kisebb eltérések, hogy eh, a Review Advisor-től ezt az eljárást szigorúan eltávolítjuk, illetve megosztjuk a két dolgot, és a, a felügyelet pedig az Olaf munkáját ellenőrzi, és a panasz szos szóval eljárás esetében nem lesz szerepe. Ezt a Review Advisor veszi át. Ezen kívül van egy nagyon észszerű megoldás, amiért hálás vagyok Reszle asszonynak, ezek pedig az eljárási irányelveket illeti. Ezeket a főigazgatónak kell megszabnia. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálati jogosultságot esetenként tisztázzák, a jogalkotó itt konkrétan szabályozza, hogy ezeknek az iránymutatásoknak mi legyen a tartalma. Tehát a konkrét vizsgálati eljárásról van szó, az eljárások garanciájáról. A tanácsadó és belső ellenőrző funkcióról, ahol illetve amely a főigazgató számára a jogi kontrollt is elvégzi, és végezetül pedig az adatvédelem. Amit Gressler asszony is említett, a számukra nagyon fontos, hogy a főigazgató elfogadhassa ezeket a szabályokat, hogy itt a felügyelő bizottságon túl, amely mindig bevonásra kerül, tehát, hogy a különféle szervek itt véleményekkel szerepeljenek el. A véleményünk nekünk az, hogy a szervek ezzel garantálnak a megfelelő átláthatóságot. Ez pedig az OLAF honlapján nyilvánosságra kerül, ugyanúgy, mint az iránymutatók, és a honlap pedig a különféle nyelveken hozzáférhető lesz. Lényeges számunkra, hogy ezen a talajon maradjunk. Egy másik pontról is szólt Gressle, azt mondja, ez a de minimis szabály, tehát, hogy az igazságszolgáltatáshoz hogyan juttatunk el bűncselekmény gyanús eseteket. Szerintem itt is kirajzolódik már az észszerű kompromisszum. Greszle asszony is szólt arról, hogy az információt garantálni kell az igazságszolgáltatásnak. Tehát szerintünk itt ez egy preambulum bekezdéssel oltató meg a legjobban. A főigazgató kinevezési eljárása is nagyon észszerű megoldást kapott. Így hálával tartozunk a társ jogalkotónak, a nagyon konstruktív trilógusokért. Gressle asszony példás munkát végzett. Fontos kiemelni, és itt konkrétan válaszolnék Ajala Szender asszony kérdéseire és tehát nagyon fontos nekünk, hogy az Olaf az instrumentalizálás minden gyanúját vissza utasítja, az rendelet alapján végezzük a vizsgálatokat, az előfeltételek, illetve a vizsgálatok beindítás a rendelet alapján van, rákérdezett a képviselőasszony, hogy van egy kötelezettség eljárást indítani. Kötelezettség az Olaf részéről csak akkor áll fenn, hogy vizsgálja meg, hogy teljesülnek-e egy vizsgálat előfeltételeit. Tehát megfelelő gyanú, megalapozott gyanúnak kell lennie, és ehhez figyelembe vehetjük a névtelen forrásokat is. A 7A pontra is jött egy kérdés. Azt mondta, hogy az ötöst töröltük. A valóságban nem került törlésre, hanem átkerült máshova. Hát átkerült a konkrét jogi eszközök szóló fejezetbe. Az egy egyes fejezet 2 per A bekezdésébe. Ez igazából csak néhány apró megjegyzés, amit most teszek. Látjuk, hogy a bizottság nagyon konstruktív volt. Reméljük, hogy most mi is eredményt érhetünk el. Itt az ideje, hogy a tárgyalásokat végre lezárjuk. Remélem, hogy a Dán elnökség ki is használhatja ezt a pillanatot, és lezárhatja a tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kúl úr, a konkrét válaszokat. Ájela Szenderasszony és Gressle asszony. Ájela Szenderasszony. Eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a pontosításokért az Európai Bizottság elmond, által elmondottakból azt vettem ki, hogy a Review Advisor az Olaf munkatársa. Ez tehát azt jelenti, hogy az ellenőrző bizottság feladatát veszi át, és a vizsgálatokat így felülvizsgálhatja. A parlament fogalkömmel harcolt ez ügyben, mert az Olaf függetlenségét mindenképpen szerettük volna biztosítani. Tehát a monitoring bizottság, vagy felügyelő bizottság funkciója mindenképpen garantálva lesz. Szeretném tudni, hogy a review advisor, tehát a, a, a felvizsgálati eh, szakértő ezt figyelembe veszi-e ezt, vagy ez megint csak egy e, Olaf hivatalnok lesz, aki vagy marad, vagy nem. Tehát e, a függetlenség egyetlen garanciája, hiszen arról kell bizonyosodnunk, hogy nehogy kísértésbe essen bárki is. Ehhez arról kell megbizonyosodnunk, hogy a vizsgálat felügyelete garantált. Az Olaftól és a felügyelőbizottságtól is érkezzen hozzánk tehát információ. Fontos, hogy ez a rendszer változatlan maradjon. Nem szeretném azt, hogy egy Olaf alkalmazott vagy át a felügyelőbizottság szerepét. Szerintem ez el, eh, el, eh, egy nagyon ingoványos területre érkeznénk, és nem szeretnénk, ha a fefelé mozgón el. Köszönjük szépen, most pedig Reszle asszony kap szót. Köszönöm szépen. Reagálnék arra, amit Ines mondott. A 2008-as reformban is nagyon nagy szerepelt vállalt Ines. A módosítóink lényege az volt, hogy a főigazgató erős pozícióját egy kicsit gyengítse, ezáltal meg is védvén őt bizonyos értelemben. Az volt a lényeg, hogy őt egy kicsit jobban ellenőrzésünk alatt tarthassuk, így a fékek és ellensúlyok egy kicsit jobb rendszerét javasoltuk, egyeztetve az összes eh, érintettel egyébként, de ez most már nem megvalósítható, mert a jelenlegi főigazgató szeretne egy széles hatáskört kialakítani magának, és szeretné maga meghozni a legfőbb döntéseket. Ezáltal erősebb lesz, mint bármely korábbi főigazgató, de magányosabb is úgymond. Teljesen egyedül lesz. Próbáltam érzékeltetni vele, hogy ez mit is jelent majd az ő számára. A módosítóinkat ezen a téren nem sikerült tehát érvényre juttatnunk. Február 1-én volt egyébként már egy szerkezeti átalakítás az Olafban. Ezzel gyakorlatilag sok-sok módosítónk érvényét, lényegét vesztette. Ami a legality checket illeti, Azok, akik eddig végezték ezt az eljárást, ezt, a, ez az osztály, amely ezt végezte eddig, ezt megszüntették. Ezért fontos azt mondanunk, hogy nem kell ezt egy külön osztályra ruházni, lehet ezt egy másféle eljárás keretében is elvégezni, de utána azért a parlament rá fog kérdezni, hogy hogyan is járt el az Olaf ezen a téren, és mi az eredmény. Vannak tehát dolgok, amelyek esetében nem muszáj megnyernünk a harcot, de fontos, hogy az általunk követelt tartalmak valamilyen módon bekerüljenek a rendeletbe. Tehát az Olafon belül voltak olyan folyamatok, amelyek ellentétben álltak azzal, amit mi kértünk volna, de hát számomra az elfogadható. Legalábbis végeredményben szerintem nekünk jobb lesz ez, mint a főigazgatónak. Fontos lett volna, hogy a tanács oldalán legyen valaki, aki az Olafot folyamatosan figyelemmel kíséri, de hát a soros elnökségekkel pont ez a baj, hogy sokszor nincs tárgyaló partnerünk, akivel szemben felhívhatnák a figyelmet ezekre a dolgokra. De úgy gondolom, hogy mégis fontos ragaszkodnunk az álláspontunkhoz, és fontos őszintén kimondanunk azt, hogy a felügyelő bizottság korábban már panaszkodott egyik-másik dolog miatt, ez nem változott, ezért mi azt akartuk, hogy a felügyelő bizottságnak nagyobb mozgásteret adjunk, és jobban megvédjük azt a korábbiakhoz viszonyítva. A frakciókkal megegyeztünk abban, hogy a felügyelő bizottság számára legyen egy külön költségvetési tétel, és jelöljünk ki külön álláshelyeket is a felügyelőbizottság számára. Ugyanis sok-sok álláshelyet korábban töröltek az Olafon belül, az Olaf álláshelyének 25%-át törölték, annak ellenére, hogy a bizottságnak a kölcs egy részét visszajuttatta az Olaf, mert nem használta fel a pénzeket. Fontos tehát, hogy világos legyen, hogy mi egy jól működő felügyelő bizottságot szeretnénk javasoltuk, hogy legyen egy rotáló rendszer, az Olaf munkatársai között rotáljon a szóban forgó feladatkör, és később készülnie kell egy jelentésnek a folyamatban lévő eljárásokról. A felügyelőbizottság a folyamatban lévő ügyekben nem avatkozhat be, ezért gondoltuk úgy, hogy szükség van valakire, aki adott esetben az eljárásokat nyomon követheti és ellenőrizheti, és fontos, hogy a felügyelőbizottság folyamatosan tájékoztatva legyen az eseményekről. Sajnálattal láttam, hogy a felügyelőbizottság a régi ügyek esetében, a lezárt ügyek esetében, amelyek ellenőrzése ugye fontos, mert csak így látható, hogy az Olaf hatékony-e, ezek esetében tehát a számítógépes rendszer nem biztosított hozzáférést a felügyelőbizottság tagjai számára, így tehát nem is tudták elvégezni gyakorlatilag a munkájukat. Ez nagyon nagy aggodalmat keltett bennem. Fontos ez a fajta hozzáférés, hiszen máskülönben a bizottság nem tudja ellátni a feladatát, és mi továbbra is nagyon fontosnak tartjuk ezt a felügyelőbizottságot, és azt, hogy elvégezhesse a munkáját. Mi a tanács motivációja? Nos, őszinte leszek, azt hiszem, hogy vasárnaponként mindig arról beszélünk, hogy milyen fontos a csalás elleni küzdelem, és hétfőtől péntekig aztán nem történik a gyakorlatban semmi ez a helyzet. Azt hiszem, a tanács tehetne nagyobb erőfeszítéseket ebben a kérdésben, de a, a tanács mandátuma, és ez egy formális probléma, a bizottsági munkadokumentumon alapszik, és néhány módosítónkat, őszintén szólva a bizottság úgy építette be a munkadokumentumába, hogy már én sem ismertem rájuk. A tanács tehát a munkadokumentumra alapozta eddig álláspontját, új álláspontra van szüksége, és fontos, hogy világosát tegye, hogy számára legalább olyan fontos a csalás elleni küzdelem, mint a mi számunkra, és fontos számára, hogy egy jól működő rendszer alakuljon ki. Én ezt rákérdezett, hogy a parlamenttel szembeni problémák megoldottak-e? Nem. Benyújtottunk egy módosítót, erről mindannyian beszéltünk, és új módosítóról van ugyanis szó. Ez a képviselők irodáihoz való hozzáférés. A négyes cikkre vonatkozik ez a módosító. Az el benne, hogy az Olaf csak akkor férhet hozzá az asszisztensek és a képviselők irodáihoz, hogyha az adott képviselő mentelmi jogát felfüggesztették. A mentelmi jog felfüggesztése azt hiszem számunkra, a német képviselők számára különben is, teljesen világos, hogy senki nem férhet hozzá az irodákhoz bírósági végzés nélkül, ez eddig a parlamentben másként volt. Olyan pont ez, amelyet még nem sikerült tisztáznunk, vitatott pont ez, a tanács és a bizottság berkein belül, sőt az Olaf berkein belül is. Én ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hiszen a szerződésből ez egyébként is levezethető volna, de mégis úgy tűnik, hogy eddig valamiért máshogy jártunk el. Jelenleg is folyik a munka. Ezzel kapcsolatosan nehéz kérdés ez továbbra is, de nagyon fontos a számunkra. Tennék még egy megjegyzést a következő vitákra, tárgyalásokra vonatkozóan. Köszönöm szépen Kúl úr a kedves szavait. Tudom, itt van a főtitkárság is. Bevallom, nem voltam mindig túl kedves önökkel, de mégis hiányozni fognak mindannyian, hiszen egy olyan kiváló együttműködés alakult ki, amely nagyon kedvező volt. Szeretném megköszönni a nyelvészek, a jogászok munkáját, az összes többi munkatárs hozzájárulását, és saját asszisztensem munkáját is szeretném megköszönni, a jogi szolgálat Gross Sábácka asszony munkáját. Hatalmas munka zajlott itt, állandóan változott a szöveg, fontos volt a folyamatos egyeztetés, de hát ez motivált is engem abban, hogy folyamatosan foglalkozzam az ügyjel. Úgy gondolom, az új, módosított rendelet javít majd az eddigi állapotokon. Sikerült olyan messzire eljutnunk, mint senkinek korábban, és fontos, hogy az Olaf szerepköre megmaradjon. Ugye a közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről van szó, Réding asszony foglalkozik a vonatkozó tervezettel, a Libeszakbizottság is foglalkozik majd vele. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság Olafa kapcsolatos munkája legalább ilyen fontos, fontos az egyeztetés a két folyamat között. Költségvetés Ellenőrző Bizottságként fontos, hogy ragaszkodjunk álláspontunkhoz, ezt nagyon fontosnak tartom összességében. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Äh, das äh, waren viele Dankesworte, die nicht... Köszönöm szépen. Nagyon jó összefoglalást kaptunk most erről a még nem lezárt vitáról, de világosá vált, hogy a parlament nem mindent ért el, szeretett volna, és most nem szabad kiadnunk a tárgyalási mandátumot a jövőben sem. Még egyszer emlékeztetek arra, hogy a az üzenetünk a tanácsnak világos, hogyha bizonyos feltételeket nem teljesítenek, akkor nem látjuk lehetségesnek az egyetértésünket. Ez is elképzelhető. Minden most kirajzolódó javulás ellenére, hogyha jól értettem, akkor nem az a helyzet, hogy az elképzeléseinket egy az egyben el tudjuk érni, és pedig ez lenne a célunk. Tehát mi a polgárok közvetlenül megválasztott képviseletének az lenne a dolga, hogy egy az egyben eléri kívánságait. A előadó viszont tudatta, hogy hol van az a vörös vonal, amin nem lehet átlépni. De úgy gondoljuk, hogy elképzelhető a megoldást nem kértek többen szót, most akkor ezzel lezárom ezt a lendi pontot. Még egyszer köszönöm szépen a tárgyalóknak, köszönöm az előadónak, a legnagyobb sikereket kívánom neki a tárgyalásokhoz. És akkor áttérek a következő napirendi pontra, ez pedig a hetes napirendi pont, a mai utolsó napirendi pont címe pedig a 2002 per 2 számú különjelentés, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott pénzügyi konstrukciók KKV-k részére. Tehát az Európai Regionális Fejlesztési Alap Rivellini kolléga kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Beszéltünk már erről a témáról a szakbizottságunkban. A számvőszék illetékese is járt itt, beszélt erről. Mit próbáltam tenni? Hát elmondom röviden. Van tehát egy ilyen külön jelentésünk, én pedig megpróbáltam azt vizsgálni, hogy a polgárok demokratikus népképviseleti szerveként milyen javításokat eszközölhetünk mi. A kollégák tudják jól, hogy az Európai Bizottság szándéka a pénzügyi rendelettel kapcsolatban az, hogy vizsgálják, hogy milyen pénzügyi eszközekkel lehet olyan program, a, olyan, programok eh, helyét átvenni, amely ez ideig vissza nem térítendő támogatásokat tartalmaztak. Az a Platform for Private Equity, azaz a magántőke platformja címmel adott ki az Európai Bizottság egy erre vonatkozó eh, jelentést Megpróbálják tehát azt vizsgálni, hogy amikor a nemzeti költségvetések csökkennek, akkor hogyan lehet magántőkét is bevonni ezekbe a programokba, hogy az Európai eh, Unió eh, minél nagyobb hatást fejthessen ki. A kohéziós politika, illetve a több éves pénzügyi terv eh, reformjáról folynak a tárgyalások. A számbevő cikk jelentése ebben a kontextusban különösen fontos, kétség sem férhet hozzá, ugyanis, hogy az eddig használt eszközeink teljesítményének elővizsgálatával javíthatjuk majd a jövőben. A javulást érhetünk el ezen a területen. Kötelességünk, felelősségünk, hogy ezen pénzeket a lehető leghatékonyabban eh, használjuk fel. Lássuk tehát, hogy mik a hiányosságok, és mik a erősségek. Itt van például a KKV-k finanszírozása, amely adminisztratív, jogi vagy szervezeti okokból igencsak bürokratikusan alakul más programokhoz képest, amelyeknek szintén a célpontja a kkv támogatása egy újabb hiányosságként róható fel az Európai Uniónak. A hiány felmérés a 2006-os időszakban, a kkv finanszírozásában egész egyszerűen ezekben az években bizonyos források soha nem álltak rendelkezésre. Sajnálatos módon az adatgyűjtés sem agregált, azaz összesített formában történik, illetve az egyes rendeletek, rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy a közvetítők olyan költségeket olyan igazgatási költségeket számoljanak el a közvetítők, amelyek egész egyszerűen nem állnak arányban a valós költségek, illetve a kockázattal. Fontos célunk, hogy a kis és középvállalkozások számára olyan formában és olyan mennyiségben biztosítsunk eh, pénzügyi segítséget, ahogy és amikor nekik arra szükségük van. Tehát a KKV igényeihez kell alakítani eh, a különböző pénzügyi eszközeinket. Bizony finanszírozási hiátus, azaz hiány eh, van. Fontos, hogy ezekkel is segítsük a regionális politika céljainak megvalósulását. Azt szeretnénk, hogyha egyszerűbb, átláthatóbb, világosabb lenne a jogi keret, az igazgatási költségek is e, alacsonyabbak lennének, illetve az ellenőrzés is javulna. Módosítóim egy része pontosan ezt a célt fogja szolgálni. Természetesen, és ezt mondanom sem kell, rendelkezésére állok a kollégáknak, akik eh, módosító indítványokat kívánnak eh, benyújtani. Egyébként június 4-e ennek a határideje. Előtte kérem forduljanak hozzám, beszéljük meg, eh, hogy mit szeretnének. Végül, de nem utolsó sárban, nem ezem, hogy a Regi Bizottság az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatában kiadjon egy jelentést, egész addig, amíg ez nem késlelt teti a mi eh, dossziénkat. Ugyanakkor vannak olyan képviselőtársaim, elnök úr, akik a Regi Bizottság elnökének azt javasolták, hogy ezzel a döntéssel eh, nem biztos, hogy garantált az, hogy egyenlő státuszunk legyen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Rivellini kolléga, nagyon fontos az, amit mondott megállapodtunk abban, hogy mi vagyunk a felelősek itt a különleges jelentésekért, és ezt Noák úr is igazolta ma. Nem tudott eljönni, de Emmanuel Rauch képviseli a számvevőszéket, azonban utalt rá, hogy itt nem szeretné újra bemutatni a különleges jelentést, de természetesen rendelkezésünkre áll, ha kérdéseink vannak. A jelentés bemutatásánál is megtudhattuk, hogy van néhány eh, visszaélés az eszközök felhasználásánál, azonban összességében a kkv számára nagyon pozitív hatásai voltak az eszköznek. És eh, most, hogy a válság fokozódik, és erre Strasbourgra is rámutattunk a Rübi jelentés kapcsán. Számos kolléga a különféle frakciókból utalt arra, hogy milyen fontos a KKV finanszírozása esetében ez az eszköz. Neve, megneveztem én is egy páderborni példát, amikor egy informatikus három kollégájával a páderborni Egyetemből ki alapított egy vállalatot, ezer dolgozója van már. Tehát ilyen mértékű munkahelyteremtés is lehetséges. És kijelentette ez a mérnök, hogy azért tudta megalapítani a céget, mert egy alapító hitelt kapott, nem az EU-tól, hanem észak westfália tartományi kormányzatától. De ez azt mutatja, hogy az ilyen vállalatalapítási hiteleknek gyakorlati jelentőség is lehet. Gondolom mindenki ismer saját választó körzetéből hasonló eseteket nem biztos, hogy ilyen méretű vállalatokról van szó, de természetesen nagyon fontosak a kisebb vállalatok is, hiszen ezek is nagymértékben hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez. Éppen ezért szerintem ennek a témának továbbra is napirenden kell lennie. Fontos az, hogy a forrásainkat nagyon célirányosan helyezzük el. És Danuta Hübnerrel együtt, illetve a többiekkel együtt akik a saját forrásuknak tekintik a különleges jelentést, tehát a jövőben is mi szeretnénk illetékes bizottság lenni ebben az ügyben. És meg is tesszük a szükséges intézkedéseket, hogy ezt a plénum és a közvélemény felé is jelezzük. Szeretném megkérdezni, hogy van-e a bizottság részéről kérdés. Igen, Szárvámá képviselő. Elnök úr, kedves kollégák, először is szeretnék elnézést kérni, hogy nem tudtam több időt szentelni a, a szakbizottságnak. Remélem, hogy a jövőben nagyobb figyelmet tudok szentelni a szakbizottság munkájának. Főként ezért is különösen hasznos volt Rivelin úr beszámolója. Ez az egyik e- olyan első olyan jelentés, amely menetrend miatt lehetővé teszi, hogy részt vegyek én is. Ha megengedik, egy dologra mutatnék rá ebben a jelentésben mindösszesen, ez pedig a következő. Um, uh, Joggal aggódunk amiatt, hogy az igazgatás túl nagy bürokratikus terhet jelent a programok végrehajtásában, ezt csökkenteni kell. Ugyanakkor fontos, hogy a fürdővízzel ne dobjuk ki a gyereket is, e, ezért kell oly körültekintően megvizsgálni a rugalmasság, a pénzügyi e, megoldások rugalmasságának kérdését az KKV-k ügyében majd alaposabban átrágom ezt az anyagot, és Rivelin úrtól majd négy szem közti megbeszélésünk során további szak véleményt kérek ez ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárbama kolléga. Esetleg más megjegyzés a szakbizottság tagjaitól. Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor most a bizottság képviselőjét üdvözölném, Antonio gonzález az Európai Bizottság részéről, és szeretném megkérdezni, hogy szeretne hozzászólni a mi szempontjainkhoz. González úr, önél szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. Most csatlakoztam csak önökhöz, de kollégám Antonio röviden beszámolt az eddig elhangzottakról, nem fogok tehát teljesen sötétben tapogatózni. Röviden szeretném elmondani a következőket. A KKV támogatással kapcsolatos külön jelentésről beszélnek. Digi Regio igazgatóságából pár héttel ezelőtt ezen a fórumon elmondtuk, hogy a Digi Regio saját maga is vizsgálja a strukturális alapok végrehajtását a különböző pénzi eszközökön keresztül, ahogy azt önök is tudják, a jelenlegi időszakban fontos változásokat eszközöltünk a szabályainkban, és megpróbáltunk teljesebb, világosabb szabályokat lefektetni. Ezen a ponton mit is mondhatnék? Nos, egy-két olyan dolgot vetnék fel a vitában, amelyel kapcsolatban talán eltél a véleményük az önökétől, illetve eh, ahol a, már a korábbi eh, szemüszékkel folytatott eh, egyeztetés során is eh, említettük a véleménykülönbségünket. A leverage itt a legfontosabb kérdés. A pénzügyi eszközök használatánál pontosan ez a kérdés, hogy eh, hogyan tudunk adott mennyiségű pénzzel minél nagyobb hatást elérni. Talán hívjuk ezt leverage-nek. A, éppen ezért a kompatibilitás összeegyeztethetőség terén óvatosan kell eljárnunk. A különböző régiók, összevetésénél például, hiszen Európa különböző tájait próbáljuk egy kalap alá venni. Nos, mivel a struktúrális alapokkal van itt dolgunk, a struktúrális alapokkal kapcsolatban a jelenlegi helyzet a következő. Vissza nem térítendő támogatások adják a segítségnyújtás zömét. Úgy érezzük, hogyha a forgótőke alapok arányát növeljük, főként a kis és középvállalkozások támogatásának területén. Ugyanakkor, ahogy azt önök is nyilván tudják, a különböző régiókban igencsak eltérőek a körülmények, a lehetőségek. Így úgy véljük, hogy nem megfelelő a eszközök hatékonyságát Eh, összevetni a legjobban teljesítő tagállamok, a legszegényebb tagállamokat a leggazdagabbokkal eltekintetben nehéz lenne egy kalapelemen és úgy összevetni. A második kérdés, amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell említenem, ez a multiplikátor sokszorozó hatás. Az Európai Számbevőszék itt arra helyezte a hangsúlyt, hogy a magánszektor hozzájárulása milyen leverage milyen milyen többszöröző hatással bír. Mi ezzel részben egyetértünk, ugyanakkor a kohéziós politika esetében társfinanszírozásra is szükség van. Az európai költségvetésből, a nemzeti forrásokból is származnak pénzek. Nos, szerintünk ezt is be kellene számítani. Úgy vélem, hogy egyértelmű különbség van a között, hogyha Németországban mondjuk a nemzeti hozzájárulás 50%-ára van szükség ahhoz, hogy az európai pénzeket le tudják hívni, ezt is a multiplikátor hatás részéként kellene, ennek kellene tekinteni. Az európai és a nemzeti szintű közpénz arány kell, hogy legyen a multiplikátor hatás mérésének az alapját képezze. Éppen ezért egy közös megközelítést tettünk javaslatot, hogy a leverage hogyan mérhető minden pénzügyi eszköz esetében, és hogyan tudjuk összehasonlítani a különböző eszközöket. Legyen az megosztott igazgatás vagy központi igazgatás alá tartozó Nagyon reméljük, hogy ez az elképzelés, amire javaslatot tettünk, elfogadható lesz miféle összehasonlítás szemára a jövőben. Az új időszakban, a struktúrás alapok új időszakában fontosnak tartjuk, hogy nagyon szigorú minőségi feltételeket szabjunk. Ugyanakkor nem tehetjük meg azt, hogy olyan módszerre teszünk javaslatot, amely valamilyen módon egyetlen egy kritérium alapján mérne, minősítene Tiszteletben kell itt tartanunk azt a tényt, hogy a nemzeti regionális szerveknek, hatóságoknak központi szerepe van ezen módszertanok kidolgozásában, illetve befektetési beruházási döntéseiket ennek következtében igazolniuk kell. Ez a kohéziós politikán belüli ezen rugalmasság véleményünk szerint olyas valami, amit a jövőben is tiszteletben kell tartanunk. Az igazgatási költségek témájával kapcsolatban, ahogy arra a tervezet is helyesen rámutat, az következő. Fontos, hogy átlátható módon tudjunk megállapodni az igazgatási költségek szintjéről. Az Európai Bizottság véleménye szerint egyszerűsített módszertana lenne szükségetéren, Management costs, which are appropriate as a arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk megállapítani, hogy melyek a valóban elszámolható igazgatási költségek, legyen ez teljesítmény alapú, mindenképpen figyelembe kell venni tehát a teljesítést, a teljesítményt, amikor eldöntjük, hogy az igazgatási költségek eh, megfelelő szintje mi lehet. Ugyanakkor nem szabad, hogy átfedés legyen a végfelhasználónak felszámított költségek és díjak között. Tehát egyértelmű különbséget kell tenni a kettő között az igazgatási költségeken belül. A jelentésben ezen kívül nagyon komoly csúszások vannak a jelenlegi programozási időszakban a Jeremy eh, terén. Nos, valóban úgy véljük, hogy ennek nem szabad újra előfordulnia. Ugyanakkor azt is meg kell, hogy mondjam, eh, sokat kellett tanulnunk az új szabályokról, mi okozta a csúszásokat, a késedelmet, Nos, az állami támogatásokra vonatkozó zöld utat kellett megkapni, illetve nem voltak világosak teljesen a szabályok a végrehajtásban. A jövőben azonban ezeket egyszerűsíteni fogjuk. A javaslatunkban egyértelműen megfogalmazódik ez a célrendszer, amit ott találhatnak, amikor arra beszélünk, hogy úgynevezett szabványosított eszközökkel dolgozzunk. Olyan előre meghatározott késztermékekről van szó, amely eh, a priori eh, előzetes elvi eh, jóváhagyást biztosítanak az állami támogatási szabályok tekintetében, és amely a következő programozási időszakban az első naptól kezdve ott állnak készen felhasználásra várva, és amelyek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az intézkedéseket gyorsabban lehessen a jövőben érvényesíteni. Ezen kívül hogyan lehet új pénzügyi eszközöket megtervezni, kialakítani, kidolgozni. A szemvőszék jelentése utalt erre, és az önök jelentés tervezete is több helyen felveti ezt a kérdést. A földrajzi megszorítások eh, ill, ki, problémáját, illetve az elaprózódást. Valóban osztjuk az önök aggodalmát, fontos azt biztosítani, hogy a pénzügyi eszközök kidolgozásánál a kritikus tömeget valahogy elérjük. Ugyanakkor e tekintetben nehézséget okoz egy valami, a tagállami és regionális intézményi hatáskörök problematikája borsot tör az orrunk alá ez ügyben. Hiszen egy operatív programnak pontosan mi a kiterjedése egyes országokban hogyha a föderális berendezkedésű, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy ez regionális eh, szinten lesz. Németország esetében például eh, eh, nehéz elképzelni, hogy egy nemzeti szintű befektetési eszközt hozzunk létre egész egyszerűen azért, mert Németország regionális beruházási eszközökkel, pénzügyi eszközökkel dolgozik. Figyelembe kell venni tehát az egyes tagállamokban meglévő hagyományos helyzetet. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az igazgató szervek számára érdemes elmagyaráznunk, hogy a jelenlegi eljárásmód nem a legjobb a jövőre nézve. Hölgyeim és uraim, végezetül rövid expozin végén tehát beszélnék arról, hogy az új programozási időszakban hogyan kívánjuk a pénzügyi eszközöket a megfelelő irányba terelni. Konkrét szabályok eh, és részt, konkrét részletes szabályok lefektetését tartjuk kívánatosnak. A végrehajtási eh, döntések esetében az az opció, az a lehetőség is fenn hogy álljon, hogy a közös politikai forrásokat a pénzügyi eszközökkel kombinálják, kombináljuk, amelyeket eh, az Európai Unió központi szintjén dolgoznak ki és hajtanak végre a beszámolás és a monitoring tekintetében fontos, hogy javuljon a helyzet a 2014 utáni időszakban. Ez a tervünk, ezen dolgozunk. Ugyanakkor tisztázni kell a magánszektor preferenciális eh, kedvezményes elbánását, erre vonatkozó szabályjavaslataink is szerepelnek részletekben. Reméljük, hogy ezek eh, megfelelő szabályrendszer kialakításához vezetnek, amely a végrehajtóhatóságoknak és a tagállamoknak a, eh, lehetővé teszik, hogy az új programozási időszakban innovatív pénzügyi eszközökkel éljenek. Vielen Dank, Direktor Köszönöm szépen. A régió főigazgatóság részéről ez a kijelentést, de jelentkezett a számbevőszék képviselője is, és utána pedig visszadom a szót a jelentéstevőnek. Rahu. Oui, merci, monsieur le président. Uh, suite aux interventions de... Köszönöm. Itt a bizottság megjegyzése után eh, én is szeretnék egy-két pontosító jellegű megjegyzést tenni. Utalás történt arra, hogy eh, az emelő hatás hogyan érvényesül. Itt ez nem hasonlítható össze az egyes régiók helyzetével, azonban szeretnék arra utalni, hogy a számbevőszék jelentésében nem összehasonlíthatatlan dolgokról beszélünk, hanem összehasonlítható régiókról és összehasonlítható időkről. Tehát az egyes emelőhatás azt jelenti, hogy igazából nincsen is. De szeretnék különbséget tenni a multiplikációs hatás tekintetében, hiszen itt a multiplikációs hatás figyelembe veszi a nemzeti társfinanszírozást is. És ez célirányoltabb. Azonban figyelembe kell vennünk az összes társfinanszírozást is, azokat a segélyeket, amelyeket nem kell visszafizetni. És ennek pedig multiplikációs hatása van. Tehát itt hallottunk olyan konstrukcióról, hogy ha 50%-os a társfinanszírozás, akkor kettes multiplikációs hatása van, és így igazából nincsen semmilyen magánforrás, amelynek áttett emelő hatása lenne. Akkor nézzük meg a finanszírozási szükséglet minőségét. 2000-2006 között ez nem létezett, az előző szakaszban sincs mindig meg. A bizottság képviselője azt mondta, hogy minden régió kapjon szabad kezet, a tagállamok is. Ezt nem is kérdőjelezzük meg, semmi esetre sem. Nem akarjuk ugyanazt a megközelítést minden régió tekintetében, csak is az összeget kell rögzíteni. 2000-2006 között is megvoltak már ezek a nehézségek, tehát ez 2007 és 2013 között sem új a menedzsment költségek a négyes pont. A bizottság itt azt mondta, hogy ügyel majd arra, hogy ne legyenek átfedések, ami a strukturális alapokra hárló költségeket illeti, vagy pedig a KKV-k számára szánt költségek tekintetében. Azonban a KKV-k nem vég kedvezményezettek. A bizottság azonban ezzel az információval nem rendelkezik, és így nem is ítélheti meg. Most még a tanulási folyamat, erről már beszéltem. Beszéltem itt az általános megközelítésről, az általános intézkedésekkel együtt, ezt támogatjuk. A kritikus tömeget, tehát főleg a szövetségi rendszerű államokban érik el a kritikus mennyiséget. Németországban például van egy szerv, amely szövetségi szinten is tevékenykedik. Ami pedig a jövőbeli intézkedésekre vonatkozik, most nézzük meg a KFV intézkedéseket. A bizottság itt a jó irányba mozdult el, azonban szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy 2011-ben született a strukturális alapok esetéről egy megerősített döntés. Itt pedig arról van szó, hogy a pénzügyi forrásokhoz milyen hozzájárulási igazolást kell. Köszönöm szépen, Rau úr. És most pedig Rivellini kolléga kap ismét szót, parancsoljon. Köszönöm. Az Európai Bizottság, a szemövőszék és kollégám megjegyzéseit, kommentárját. Úgy vélem, hogy a számvevőszék fontos kérdésekre mutatott rá. Persze egyetértek én azzal, hogy egy nemzeti forrás nem tekinthető igazából multiplikátornak. Esetleg a teljesítményt javíthatja, de semmiképpen sem tekinthető ilyen multiplikátor, megsokszorozó hatásúnak. A számvavőszék utolsó megjegyzését különösen fontosnak tartom, miszerint különbséget kell egyértelműen tenni a költségek, illetve a díjak között. Az Európai Bizottság azt kérte, hogy az adatokat, eredményeket objektív módon gyűjtsük, fejezzük ki annak érdekében, hogy tisztán lássunk a tekintetben, hogy mit értünk el. Ez az elmélet, de hát a zördög ördög mindig a gyakorlati végrehajtásban rejlik. Ehhez pedig olyan rugalmas eszközöket kell biztosítanunk, amely főleg ilyen válságos időkben eh, olcsók nem kerülnek sokba a KKV-ik számára. Főként olyankor, amikor a visszanem tér, úgy döntöttünk, hogy a visszanem térítendő támogatásokról átfajtunk másfajta támogatásra, akkor bizony a régiók közötti különbségtétel terén úgy kell eljárnunk, hogy olyan modellt hozzunk létre, amely valóban működőképes a gyakorlatban is. Mit tettünk tehát ez idáig? Nem többet, mint hogy a további vita alapját lefektettük. Ezt mondhatom én is a kollégáknak. Hát beszéljünk egymással, tárgyaljunk, hiszen közös célunk mégiscsak az, hogy tisztázzuk, hogy mik a költségek, ugyanakkor persze ezeket csökkenteni is kívánatos lenne, hiszen a célunk az, hogy javítsuk a KKV-k pénzügyi helyzetét. Köszönjük szépen a záró megjegyzéseket Rivellini kollégának. Jól mutatja azt az irányt, hogy hogyan is bánjunk ezzel a témával. Köszönöm szépen még egyszer a bizottság képviselőjének, Rauch úrnak, aki Novák urat helyettesítette. Ezzel a mai napi rend végére értünk. Megszakítom tehát az ülést, és holnap reggel 9 órakor folytatjuk a munkát szavazással indítunk reggel. Köszönöm szépen, holnap találkozunk, és köszönöm szépen a tolmácsoknak is a munkáját.